formában elfogadtuk. Áttérünk a bizottság munkaprogramjára, és az Európai Bizottság elnöke Jean-Claude Juncker kap szót. Herr Präsident, es fällt schwer. Elnök úr, nehezemre esik, hogy nyugodtan beszéljek az Európai Bizottság munkaprogramjáról, miután eh, jogosan elítélte azt, ami Pakisztánban történt ma reggel. De nem esik nehezemre, hogy a bizottság nevében gratuláljunk eh, az idei Károly díjhoz. Én is viselem a Károly díjat, sőt, kétszeresen is, 1986-ban Luxemburg népként kapta meg a Károly díjat, oda tartozom még mindig, és 2006-ban pedig személyesen is megkaptam a Károly díjat. A Károly díj viselői körében üdvözlöm. Thank you. Ami az új bizottság munkaprogramját illeti, elnök úr, engedje meg, hogy elmondjam, hogy a választási kampány során az volt a benyomásom, hogy akárcsak G és a többiek, ön is úgy gondolta, hogy az európai állampolgárok új ö, dolgokat szeretnének Európában. Pontosan ezért látogattam el körülbelül 20 országba, 33 európai városba, és újra vele szeretem Európába. Ugyanis ritkán van alkalma az embernek ilyen rövid idő alatt ennyiféle helyre ellátogatni, ennyiféle emberrel, nővel, férfival találkozni. Az új bizottság felállítása során egyet értettünk abban, hogy a bizottságnak a lényegre kell koncentrálnia. A bizottság pedig a nagy témakörökre koncentrál, a nagy ö, vonalakra, amelyeket július 15-én, illetve október végén felvázoltam önök előtt. Akkor egyetértettünk abban, hogy nem föltétlenül Európai Uniós és bizottsági problémák léteznek Európában, mert nagyon sokan úgy gondoltuk, hogy a szubszidiaritás elvét újra kell éleszteni, és a problémák megoldását olyan szinten hagyni, eh, ahol ezek a hatáskörök megvannak. A tagállamok, a régiók, a helyi közösségek eh, jobban tudják megoldani az Európában felmerülő problémákat. Ezen elvek alapján, illetve azon útmutatások mentén, amelyeket a bizottság fogalmazott meg, 452 jogalkotói kezdeményezést vizsgáltunk meg. Ez a munka most van folyamatban, erről vitázunk. Abban a szellemben tettük ezt, hogy szem előtt tartottuk azokat az elveket, amelyek az Európai Uniót jellemzik. A nagy prioritás, amely kétségtelenül a növekedés és a foglalkoztatottság körül mozognak. A bizottság felállását követően néhány héttel már is nagyon fontos programot jelentett be, amely az elkövetkezendő hat hónap során minden ülés középpontjában lett, lesz, és ennek szellemében kapcsolódott be a munkába az Európai Parlament is, vállalva ezen dokumentumok vizsgálatát is. Elnök úr, az új kezdeményezések számát korlátozni szeretnénk. Volt egy olyan idő, amikor évenként 130 új kezdeményezést fogalmazott meg a bizottság, 2015-re ez 20-ra csökkent. Ugyanis most a 15-ös munkaprogramról van szó, nem pedig a teljes ö, mandátuméről. Csökkentve az új kedve, kezdeményezéseket, az elvek olyan alkalmazása módján, ö, ami a folyamatosságot biztosítja, a 83 ö, olyan szöveget módosítottunk, amely a jogalkotók előtt áll az új kezdeményezések között eltekintve a beruházási programtól található mindaz, amely az adózásra vonatkozik. Ismételten el szeretném mondani itt is, hogy a bizottság az elkövetkezendő hat hónap során egy irányelvet fogalmaz majd meg az, az előre várható döntésekről szóló irányelvet. Aztán az adóelkerülés, adócsalás elleni harc az egyik fontos téma, tudván, hogy az adózás helye a jövedelemszerzés helye lesz. És nagyon barátian fogalmazok, amikor azt mondom, hogy 2015-ben mindez meg is fog történni, tehát nem csak beszélek róla. Franz Timmermans, akinek gratulálni szeretnék, mert nagy lelkesedéssel kezdte el a bizottsági munkát, és annak munkaprogramját, találkozott minden biztossal. A miniszterek tanácsával egyeztette a munkaprogramot, illetve az Európai Parlamenttel, és meg kell mondanom, hogy nagy érdemei vannak, hiszen ő végezte el a munkát, úgyhogy, ha megengedi, elnök úr, az első elnök, ö, alelnök úrnak adnám át a szót, hogy részletesen beszámoljon a munkaprogramról. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most a bizottság nevében Timmermans alelnök kap szót. Köszönöm. Önök úr, röviden én is szeretnék gratulálni a Károly díj elnyerőinek. A Károly díj nagyon közel áll önhöz, és hozzám is, hiszen ugyanabból a régióból jövünk. Hiszen Áhen ott igazából a térség ütőere. És a Károly díj pedig összefonódik a második világháború utáni sebek begyógyulásával. Tehát ha valaki megkapja a Károly díjat, az szerintem egy európai számára a legnagyobb megbecsülés. Gratulálok! Ön által szeretnék köszönetet mondani a háznak is, hogy ilyen szorosan együttműködött a 2015-ös bizottsági munkaprogram kialakításában. Ahogy mondta elnök úr, 2015-re különféle prioritásokra szeretnénk összpontosítani, és nem csak 15-re, 16-17-re, és így tovább. A bizottság 2015 után is szeretné folytatni tevékenységét, de az majd az elkövetkezendő évek programjának a része lesz. A bizottság változást szeretne eszközölni. Úgy, ahogy dolgozunk, de csak is úgy tehetjük ezt meg, hogy szorosan együttműködünk az ön parlamentjével és a tanácssal. Ha ma bemutatjuk a bizottság munkaprogramját, akkor ez egy meghívó is az Európai Parlamentnek, hogy viták platformjaként használja. És hogy a jogalkotás harmadik intézményét is bevonja. Ez pedig a tanács. Ahogy az elnök említette, 23 új intézkedés lenne a listánkon. Nem fogunk mindent felsorolni, ezt a hagyományt most befejezzük. Igazából csak azokat a dolgokat nyújtjuk be, amelyeket 2015-ben ténylegesen szándékozunk megtenni, se többet, se kevesebbet. A jövőbeli kezdeményezések ideje majd akkor jön el, amikor a 2016-17-es munkaprogramról beszélünk. Például, mint a több éves pénzügyi keret, a félidős áttekintés, és természetesen a parlamentet állandóan tájékoztatjuk majd. Az első prioritásunk, ahogy az elnök már mondta, az európai befektetési terv. Gyorsan kell cselekednünk, gyorsan kell bemutatnunk a stratégiánkat mandatunk első hónapjában. Most pedig igazából utat kell engednünk a 315 milliárd eurónak, amely az elkövetkezendő három évben kerül majd befektetésre. A digitális egységes belső piacról szóló dokumentum pedig a társadalmat és a gazdaságot is érinti. Ezt kiegészíti majd a telekommunikációs csomag, egyszerűsödnek a digitális vásárlás szabályai, foglalkozunk a szerzőjoggal, és a digitalizációt pedig szeretnénk a fősodorba hozni. Az Európai Energia Unió is prioritásaink között van. Biztosítani kell az energiaellátást, integrálnunk kell a nemzet energiapiacokat, az energia igényt csökkenteni kell, és a zöld technológiát elő kell mozdítani. A Európai Monetáris Unió mélyítése nagyon fontos az eurozónán belül, és reméljük, hogy az Európába irányuló tőkét sikerül erősebben bevonzani. Szeretnénk a szociális párbeszédet minden szinten szorgalmazni. Szeretnénk előmozdítani a tisztességességet és a lehetőségeket. Új utakat, módokat találunk, hogy a fiatalokat az államok megszólítsák. Azokat, akik fiatal, illetve hosszú távon munkanélküliek szükséges a munkaerőpiacon történő megtartásuk. Intézkedés csomagot szeretnénk szorgalmazni, hogy a munkaerő mobilitását növeljük. És nagyon fontos az is, hogy az előnyökkel ne lehessen visszaélni. A tisztességes adózás nagyon közel áll az emberekhez. A vállalatok profitja fizessen ott adót, ahol a vállalat székhelye van. Ide tartozik a digitális gazdaság is. Ezen kívül még egy cselekvési tervet fogunk a adó területen belüli adóztatásról is szorgalmazni, és szeretnénk a vállalati adózást is célpontunkba állítani. Holisztikus, kiegyensúlyozott európai agendát szeretnénk a migráció tekintetében is. Hiszen az a célunk, hogy a polgárok lássák, hogy eh, hogyan zajlik a migráció, és ne zárjuk be a tehetséges migránsok előtt Európa kapuit a demokratikus változások iránti elkötelezettségünket is folytatjuk. Már az átláthatóságon belül is előre léptünk, ami a megbeszéléseinket illeti, és várom a parlamenttel folytatandó vitát, hogy hogyan tudunk itt még jobban előre mozdulni. Megnéztük, amit csinálunk, és pedig kritikus szemmel vizsgáltuk meg, ami a munkahelyeket illeti. Megnézzük, hogy mi lesz a tagállamok feladata. Megnézzük, hogy hatékony lesz-e az agendánk úgy, hogy járulékos terheket ne róljon az érintettekre. Az összes kezdeményezés azon tíz prioritáson belül van, amelyekben Juncker úr a megválasztásakor megállapodott az önök parlamentjével. És feltehetjük a kérdést, hasznos? Ez a körülbelül 400 lebegő javaslat, amely az asztalunkon van. A politikai kontinuitásra is szükség van mindkét intézményünkben. Eléggé gyakran eh, ez elfként jelenik meg, azonban gyakorlatilag nagyon eh, nehéz alkalmazni, ahogy ezt az elmúlt hetekben sikerült felfedeznem. Az eh, új jogalkotási ciklus elején nagyon fontos az, hogy időt, energiát kell azokba a javaslatokba fektetni, amelyeknek pozitív kihatása van a munkahelyteremtésre és a növekedésre az elkövetkezendő jövőben. Tehát megnézzük ezeket a függőben lévő javaslatokat, hogy érdemes-e ezeket továbbra is fenntartani, vagy pedig visszavonjuk őket ahol nyilvánvaló, hogy nem tudunk megállapodni úgy a javaslatokban, hogy értelme legyen, akkor megpróbálunk ezek helyett újabb javaslatokat tenni. Ide tartozik például az energiaadó irányelvvel. Azt javasoltuk, hogy ezt vonjuk vissza, hiszen a tanács ebben a formában úgy döntött, hogy nem tükrözi vissza fáradozásainkat és céljainkat az energiaadóztatás és a széndiokszid kibocsátás közötti összefüggésben. Ezen kívül még azt szeretnénk, hogy sokkal ambiciózusabb terveink legyenek. Szeretné befejezni, jó? Aztán utána, utána kiabálhat, de lehet, hogy nem is szükséges. Tehát, amit tenni szeretnénk az az, hogy garantáljuk, hogy a körkörös gazdaság ténylegesen körkörösen működjön. Tehát ez azt jelenti, hogy visszavonjuk a hulladékjavaslatot, és egy sokkal ambiciózusabb javaslattal jövünk majd vissza, amely az összgazdaságra vonatkozik, hiszen 2015-ben nem fogjuk ezt befejezni. Nagyon gyorsak akarunk lenni, mert azt akarjuk, hogy a gazdaság élénküljön, amennyiben a Juncker terv hatályba lép. Nagyon fontos az, hogy a befektetés legyen a körkörös gazdaság középpontjában. Tehát, hogyha visszavonjuk a hulladék csomagot, akkor valami más szeretnénk helyette előterjeszteni, ami sokkal ambíciózusabb, és sokkal jobban hozzá az európai gazdaság azon területéhez, amely a leggyorsabb növekedést ígéri. És meg vagyok győződve, hogy ez a Juncker terve egyik leglényegesebb eleme. Most semmi? Jó, oké. Okay. Ezt az uh, javaslatot jövőre fogjuk előterjeszteni, hogy beindítsa a gazdaságot párhuzamosan, pedig az új stratégiai befektetési alapot és az európai szerkezeti alapokat is megcéloztuk. A politikai iránymutatásban azt mondtuk, hogy megnézzük a légi közlekedési csomagot is. Itt jó kilátásaink vannak, hogy itt nem sokára a középtávú csomagot elfogadjuk és akkor nem lesz itt foghi a jogalkotásban. A nemzeti kibocsátási plafonok témája már ellentmondásosabb, és a tanács és a parlament között kirajzolódik egy eh, szakadék. Szeretnénk előmozdulni a folyó tárgyalások során és reméljük, hogy hidakat építhetünk majd a szakadékon át a klíma-energia csomaggal, és reméljük, hogy ezekkel sikerül az adminisztrációs terheket is csökkenteni. Reméljük, hogy elérhetjük majd a céljainkat, és szeretnénk kihangsúlyozni, hogy nem fogunk kompromisszumot kötni a céljaink elérésének tekintetében. Kritikusan megvizsgáljuk majd a módszereket, összehozzuk majd a feleket, de minél hamarabb valósítsuk meg eh, a tisztább levegőt az Európai Unióban. Ezen kívül nagyon sokat eh, beszéltünk még a következő témáról is. A bizottság eh, úgy látja, hogy a nőknek problémái vannak a család és a munkahely összeegyeztetésével. Az elmúlt évek során részben a szülési szabadság témája felmerült, és nagyon sok egyéb témát felvet hogy elérjük azt, hogy minél több nő jusson be a munkaerőpiacra. Önökkel és a tanácssal is együttműködünk, hogy az irányelvet felszabadítsuk, hogy hatását kifejtesse. Azonban hat hónapja nincsen előre mozdulás, és az új kezdeményezés pedig olyan témákkal foglalkozik majd, amely önöket is érinti. Igen, ambiciózusak maradunk, igen, azt akarjuk, hogy sikeres legyen ez az irányelv, de Hogyha nem vezet sehova, akkor új kezdeményezéseket teszünk, hogy áttörjük az üvegplafont, hogy a nők erősebben jelen, legyenek jelen a munkaerőpiacon. Nagyon fontos az, hogy olyan vitákba fektessük be energiánkat, időnket, amely nem zsákutca. A három intézmény között az elkövetkezendő hat hónapban lendületet kell adnunk ennek a javaslatnak. Hogyha ez nem működik, akkor valami újat csinálunk. És ez mind része a jobb szabályzó munkánknak. Ezen kívül egyszerűsíteni is szeretnénk. A jogalkotási energia azt mutatja, hogy nagyon sok olyan anyag van, hogy nem felel meg a céljainak. Nagyon fontos az, hogy megfelelő fitness legyen a jogalkotásban. Tehát mi a következő? Most önökkel megtárgyaljuk a visszavont javaslatokat, és csak is, hogyha meghallgattuk az önök véleményét, fogunk újra életet lehelni beléjük. A dolgokat csak is úgy tudjuk igazából elvégezni, hogyha megállapodás van a három intézmény között. Megnézzük a parlament és a tanács javaslatait. Szeretnénk együttműködni önökkel, hogy olyan anyagokat találjunk, amelyek eh, iránt közös elkötelezettséget vállalhatunk, hogy jobban szolgáljuk a polgárok érdekeit. Tehát eh, várjuk a szakbizottságaikkal folytatott eh, gyümölcsöző párbeszédeket az elkövetkezendő hat hónapban. Remélem, hogy jobban megértjük a jövőben az intézményközi programozás problémáit is. A bizottság munkaprogramja természetesen nem a párbeszéd vége, hanem a párbeszéd kezdete. Most pedig várom, hogy a jövő év elején beinduljon a párbeszéd, és folytatjuk. Elnök úr, ma megkezdjük, szükségünk van az együttműködésükre, Európának szükség van a konkrét intézkedésekre, hogy növekedés és munkahelyek legyenek. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen, Timmermans úr. Most az Európai Néppárt nevében Szájer úr kap szót. Mr. President, may I join the Elnök úr, én is csatlakoznék azokhoz a kollégákhoz, akik gratuláltak önnek a Nagy díjhoz. Közeledik a karácsony, ilyenkor az ember feldíszíti a karácsonyfát. Karácsonykor, karácsony előtt szoktuk tárgyalni az Európai Bizottság jövővi munkaprogramját, Mindenki szeretne, szeretné, hogyha a saját karácsonyi feje minél, minél több dísz eh, lógna, ez tehát gyakran a kaivánság listává fajul. Most azonban egy kicsit más a helyzet, ezért gratulálok az Európai Bizottságnak a néppárt nevében ehhez a munkaprogramhoz, hiszen eh, lehetetlen feladat elé állították akkor, amikor eh, egy olyan munkaprogramot próbáltak meg kidolgozni, amely nem olyan, mint egy karácsonyfa, amit mindenki fel akar díszíteni a saját kedvenc karácsonyfa díszével. Alapvetően a Juncker program és a beruházási csomag prioritásait tükrözi a 2015-ös bizottsági munkaprogram. Ugyanez a a probléma a parlament másik felén ülők pacsoraiban is, mindenki a saját kedvenc díszét akar látni ezen a karácsonyfán, és közben szem előtt a legfontosabb prioritásokat. prioritás latin eredetű szó, az egyes számból ered. 23 prioritásról beszélünk, ez egy kicsit fogalmi zavar, fogalomzavar. A 23 tudjuk, hogy több mint 10, még sokkal kevesebb, mint a korábbi években. A néppárt nevében azt szeretnénk, hogyha a legfontosabb témákra koncentrálnánk az erőfeszítéseinket, a nem létfontosságú kezdeményezéseknek hozzá se kell látni. Szeretnénk, hogyha elsősorban a végrehajtásra koncentrálnánk. Nagyon gyakran a parlament és a parlamenti képviselők újabb és újabb jogszabályokat követelnek, azért, mert nem hagyják végre a már meglévő jogszabályokat. Ezért üdvözlöm azt, hogy a végrehajtásra kívánják fektetni a hangsúlyt. Szeretnénk, hogyha növekedés orientált lenne az Európai Bizottság munkaprogramja, amely megteremti a munkahelyteremtés, a, mobil, a munkaerőpiaci mobilitás feltételeit, a illetve az oktatási rendszeren is javít, főként annak érdekében, hogy a technikai készségek rendelkezésre álljanak, az energiállátás biztonságát is garantálja, illetve egy igazi, működő digitális belső piacot épít ki. Támogatjuk az Európai Bizottságot abban, hogy csökkentsük a bürokráciát nemzeti és uniós szinten is, azáltal, hogy hatékonyabban használjuk az adófizetők pénzét, hatékonyabban lévünk fel az adócsalás és az adó elkerülése ellen. A gazdasági szereplők mindennapi életét kell egyszerűsíteni, gondolok itt KKV-kre és a gazdákra, a szükségtelen adminisztratív teher nélküli üzleti környezet segíti elsősorban az ő életüket és boldogulásukat. Hölgyeim és uraim, ezért üdvözöljük a változásokat, ugyanakkor látunk mi már ilyet, és éppen ezért, ahogy azt említettem, a végrehajtásban keresendő a részletekben keresendő az ördög, ott bújik meg, reméljük, hogy végre is tudják hajtani ezt az ambíciózus munkaprogramot. Csak utólag dől majd el, hogy sikerül teljesíteni, de gratulálunk tervként. Nagyon jó, és sok sikert a végrehajtáshoz. Köszönöm szépen, Szájer úr. A szociáldemokrata frakció nevében Guerrero Szalom úr kap szót. Elnök úr, frakcióm is maga nem, nevében én is szeretnék önnek a, a, díj, a Károly díjhoz hiszen ez végül is az Európai Unióért végzett munkájának elismerése. Itt azonban olyas valamiről van szó, amely elhangzott akkor is, amikor tavaly májusban a választásokat éltük. De van egy kis különbség. Ez az első olyan parlament, amely az Európai Unió elnökét minden a szó nemes értelmében megválasztotta. Az a mód, ahogyan választottunk, jelentős változást jelentett a parlamenttel. A parlament legitimebb intézményé vált, és most már új kapcsolatunk alakult ki, amely a bizalmon alapul, a dialóguson, azon, hogy elszámoltathatóak vagyunk. Együtt akarunk dolgozni a bizottsággal a kölcsönös bizalom és megértés alapján. Azt hiszem, hogy a kölcsönös tiszteletre is szükség van. Ezen keretek között kell a munkánkat végezni, hiszen a parlamentnek és a bizottságnak konstruktív, folyamatos dialógust kell folytatnia. Timmermans úr ön használta ezeket a szavakat, melyekért nagyon hálás vagyok. Sajnálatosnak tartom azonban, hogy ami engem és frakciómat illeti, kicsit csalódottak vagyunk, amiatt, amit tapasztaltunk az elmúlt néhány nap és óra során. Ugyanis úgy gondolom, hogy a bizottsági munkaprogram nem igazán tükrözi azt, amit ön elmondott nem igazán átlátható, nem egyértelmű, és nincs megfelelő információszolgáltatás a parlament számára. A parlamentet nem tájékoztatják megfelelően. A bizalom a parlament és a bizottság között forog kockán. Javítanunk kell ezen a kölcsönös bizalmi helyzeten. Szeretném támogatni azt, amit ma említett, és egyetértek azzal, másképp kell eljárnunk, másképp kell dolgoznunk, és ezt tegyük meg azon állásfoglalás segítségével, amelyet elfogadunk majd. Ami a munkaprogramot illeti. Az én frakcióm rendelkezik bizonyos prioritásokkal, ön is tudja, elsősorban a fiatalok munkanélküliségét akarjuk csökkenteni. Ahogy említettem, a korábbiakban az adó területén voltak látható és kézzelfogható eredmények. Itt gyorsan kell lépnünk, de nagyon hálás vagyok, hogy a bizottság ebből a szempontból nagyon fontos javaslatot fogalmazott meg, és biztos vagyok benne, hogy konstruktívan akarunk együtt működni a bizottsággal az adóügyi kérdésekben. A szociális modellt fenn kell tartani, meg kell védeni. Olyan intézkedésekre van szükség, amelyek a szociális egyenlőtlenséget, földrajzi egyenlőtlenséget próbálja eltörölni. Ezen kérdések keretén belül pozitív szubszidiaritásra van szükség, de ugyanakkor erőteljes Európai Unióra is, amely szembe tud nézni ezekkel a kihívásokkal. Engedjenek meg még néhány másodpercet. Ami a folyamatosság hiányát illeti. Bizonyos intézkedések és szakpolitikák, amelyek megszakadnak, nem föltétlenül jók bizonyos változtatásokra van szükség, de ne szakadjon meg a folyamat. Köszönöm. Guerrero úr, Iglesias képviselő kérdést szeretne önnek feltenni. Iglesias úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Guerrero úr. Miután végighallgattam önt, azon gondolkodtam, hogy miért is szavazta meg az önfrakciója ezt a bizottságot. Válasz. Az Európai Unión belül kétféle koalíció van. A pozitív az állampolgárok szükségleteire próbál válaszolni és a problémákat megoldani. A negatív koalíció viszont csak konfrontálódik, anélkül, hogy bármilyen megoldást ajánlana. Úgyhogy mi problémákat akarunk megoldani. Ez a mi koalíciónk. Az önöké pont az ellenkezője, mert semmiféle megoldást nem javasolnak a már létező problémákra. Köszönöm szépen. E az ECR eh, e nevében Ford képviselő asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy a mai ülés elején megemlékezett a borzasztó pakisztáni hírekről. Az iskolába azért küldjük a gyerekeket, hogy tanuljanak, és bízunk benne, hogy ott vigyáznak rájuk, ezért együttérzésünkről szeretnénk biztosítani a, azokat a családokat, akik gyermekeiket vesztették el. Tudjuk, hogy az európai gazdaság milyen helyzetben van, gazdasági nyomás alatt élünk, ezért változásra van szükség. Biztos úr, elnök úr, a változásról beszéltek, lássuk, hogy tudnak-e változtatni a dolgokon. A gazdasági erőnkre kell építenünk, az életszínvonal javítása, a környezetvédelme, az esélyegyenlőség garantálása, ezek közös céljaink, de ehhez erős gazdaságra van szükségünk. Ehhez elsősorban a gazdaságfejlesztésre kell koncentrálni. Minden uniós kezdeményezést ennek a tesznek kell alávetni, könnyebbé vagy nehezebbé teszi az európai cégek életét. Túl gyakran fordult elő a múltban az, hogy az Európai Unió olyan új jogszabályokat fogadott el, amelyek nem voltak tekintete az innovációra, a kis cégekre, az üzleti környezet alakulására. Ennek véget kell vetni. Juncker úr azt ígérte a frakciónknak, hogy a tudományos szaktanácsadóját megtartja. Kérem, hogy tartsa ezt az ígéretét. Nem ha nem működnek a meglévő jogszabályok, akkor azokon változtassunk. Az Európai Bizottság, az előző Európai Bizottság az adminisztratív tehercsökkentését ígérte. Ön tartja ezt az ígéretet? Kérem, hogy ön valóban tartsa az ígéretét, nem úgy, mint elődje. A gazdasági növekedés, a szolgáltatások piaca, az energiapiac, az új közbeszerzési szabályok elméletileg segítik a gazdasági növekedést, legyen ez a változás fő iránya. 2015-ben Előre kell te, eh, tekintenünk 2050-re, nem az 1950-es évekre. Egy működő digitális belső piacra van szükség, olyan üzleti környezetre, amely segíti a cégeket, a külkereskedelmet segíti, hogyha ezt az átfogó eh, Európa és Amerika közötti eh, kereskedő megállapodást nem kötjük meg, akkor lemaradunk a beruházások felendítésre van szükség, főként az infrastruktúrális fejlesztésekre nem csak államadóságot kell növelni, hanem a magántőkét mozgósítani. A költségvetési stabilitás továbbra is fontos, akár csak a szerkezetváltás, de ez nem jelenti azt, hogy központosítani kell a, a foglalkoztatáspolitikát és a szociálpolitikát. A nemzeti tagállami kormányokat nem szabad ilyen ügyekben felülbírálni és a költség csökkentésre van szükség az uniós költségvetésben is, ehhez az európai államháztartást, az európai költségvetést kell rendbe rakni. Az bevándorlás agasztja az európaiakat, ezért ezzel foglalkoznunk kell. Igen, a harmadik országokkal együtt kell működni annak érdekében, hogy a gyökerénél ragadjuk meg a problémát, a bevándorlást, és fel kell lépni az európai bevándorlási rendszerrel való visszaélések ellen. A belső piac célja az, hogy segítsük a fogyasztókat és az európai cégeket a 28 országból álló belső piacon. Nem egy bürokratikus, egység, e, e, e, egység monolitikus belső piacra van szükségünk, nem több szabályra, nem nagyobb bürokráciára. Ez a mi álmunk, remélem minél többen osztjuk ezt az álmot. Ha Fortes Ford asszony, Leichtfried kolléga intézne kérdést önhöz. Leichtfried úr? Önök úr, köszönöm. Itt vagyok, itt vagyok. Pontosan figyeltem, amit mondott, és szerettem volna valamire rákérdezni, mert nagyon érdekelne egy pontja azt mondta, hogy a gazdaság a prioritás, a koncernek a prioritás. Nem szabad őket megakadályozni, tehát ne legyen munkajog, ne legyenek szociális előírások, szociális megalapodások, alacsony adó a nagyvállalatoknak, semmi a dolgozóknak. Így gondolja? Mi nem így gondoljuk. Mi úgy gondolunk, hogy a gazdasági fellendülésből mindenki profitáljon, és ne csak néhány kevés. sharing the benefits of growth. A növekedés előnyeit mindenkinek élveznie kell, de ez csak akkor működik, hogyha van növekedés. A gazdaságra kell elsősorban koncentrálni, ebből következik majd az életszínvonal javulása és az esélyegyenlőség. Ezért támogatjuk mi azt, hogy fokuszáltabb, eh, áramvonalasítottabb megközelítést alkalmazunk a szubszidiaritás elve mentén. Köszönöm. Most a liberális frakció nevében Intfeld kolléganő kap szót. Köszönöm, köszönöm, elnök úr, és szeretnék én is gratulálni az ALDE nevében. Mindenek előtt jobb jogalkotásról beszélünk ma, és véleményem szerint ez átláthatóságot is kell, hogy jelentsen a parlament bevonását, de amennyire informálva vagyok, igazából egy sajtódokumentum alapján informálódtunk a dolgokról. Tehát business as usual. Minden megy úgy tovább, ahogy eddig volt. Ezt értik az egyszerűbb jogalkotás alatt. Tehát igazából azt akarjuk, hogy eh, lássuk, hogy mi történik a bizottságon belül, mi történik a jogalkotásban. Nem akarom, hogy a bizottság önkényesen szedjen elő javaslatokat. Demokratikus jogalkotásra van szükség. Senki sem ellenzi, hogy befejezzük a szükségtelen jogalkotást. De néhányan úgy gondolhatják, hogy amit önök tartanak értelmetlennek, más számára értelmes. Természetesen a bürokrácia csökkentését az ALDE teljes mértékben támogatja. Mi az egyenlő elbánás talaján állunk. De a bizottság antidiszkriminációs javaslata szükségtelen bürokrácia. Az átláthatóság az egy nagy téma. Azonban a bizottság és a tanács nem engedi azt, hogy hozzáférjünk a dokumentumokhoz. Ez így nem tartható fent tovább. A bizottság bürokrácia ellenes javaslatai, amit hallottunk például a hulladék és a levegő minőség tekintetében, további bürokráciát okoz. A demokrácia, a jogállamiság nagyon fontos, de sajnos néhány tagállamban nagyon téma ez a két dolog. A bizottság nem javasol semmit a demokrácia és a jogállamiság érdekében. A parlament elutasított egy olyan javaslatot, amelyet a bizottság pedig hangsúlyoz és megpróbál mindenképpen elérni. A bizottság véleményünk szerint a folyamatért folyamas, folyamat felelős, és nem a demokratikus megvalósításért. A bizottság igenis nézze meg, hogy mely esetben nem sikerül a tagállamoknak felelősséget átvállalni, és a tanács meg le van bénulva. Nézzük meg, hogy nem lenne például európai szabadalom, nem lenne bankunió, nem lenne munkavédelmi előírás, és nem lennének közös politikai menedék szabályok. Tehát ezek hasznos szabályok. De a bizottság mit akar majd azzal tenni, hogy a tagállamok között különbséget csinál? Mit csinál? Hogy akarja a bizottság elérni, hogy a tagállamok jobban végrehajtsák a jogszabályokat, és a sunset záradékot hogyan óhatják megvalósítani a javaslatokba. A bizottság drasztikusan csökkentette a dokumentumokhoz való hozzáférés lehetőségét és az átláthatóságot. Igazából kulcsfontosságú az, hogy az érintettek betekinthessenek az anyagokba. Timmermans úr azt mondta, hogy ez a bizottság az Európai Parlamentben született. Egy olyan bizottságot várunk el, amely ezzel a házzal együttműködik, együtt próbáljuk csökkenteni a bürokráciát, és demokratikus és átlátható demokratikus folyamatokat támogat. Köszönöm, Intfelt asszony. Most uh, Kári asszony kap szót a GUE nevét. Tak. I, I kommissionen, I ønsker en ny kurs. En kurs, hvor vi ikke skal have mere... Köszönöm a szót. A bizottság új utat akar, olyan utat, amikor is meghallgatja az állampolgárokat, hogyha valamilyen változást vezetnek be. De itt nem értek egyet a bizottsággal, azonban sajnálatos módon itt ér véget a megállapodás. Ha viszont jobb kereteket akarunk biztosítani a munkához, megkönnyíteni azt, illetve a cégeké életét megkönnyíteni, ez nagyon fontos. Egyértelműen el szeretném mondani, hogy ez viszont egyáltalán nem előnyös a munkavállalók számára, Hogyha csak a cégek életét könnyítjük meg, ahogyan ezt a bizottság javasolja. Úgyhogy tényleg új megoldásokat kellene találnunk, ami jó az egész társadalom számára is, úgyhogy olyan programokkal nem kell foglalkozni, amelyek nem előnyösek nekünk. Köszönöm, Kári úr. Most pedig a, a Kariászok és a zöldek nevében Lambert úr kap szót. Elnök úr, igaza van. Ez a az utolsó esély itt Európában, ez a ciklus, és hogyha azt szeretnénk, hogy az európai polgárok újra higgyenek az európai integrációban, akkor közelíteni kell Európát a polgárokhoz. De mit jelent ez? Hát nyilván azt jelenti, hogy a többség érdekeit kell, hogy szolgáljuk, ne a kisebbségét. Hogyha ezt el akarjuk érni, akkor három dolgot kell tennünk. Az első, az társadalmi igazságosság a A besorolást érdemli az európai társadalom, mert van szükség. Az Európai Uniónak ez igazából nem hatékony hatáskör, ezt mondta. Épp az ellenkezőjét gondoljuk. Az adózási terén az igazságosság, a fairness is nagyon fontos. Valóban az átláthatóság terén még nagyon sokat kell tennünk az adózás politika terén, és ez persze nem könnyű dolog, éppen ezért reméljük, hogy ebbe az irányba elmozdulnak és amit nem hallottunk sem öntől, sem Timmermans úrtól, a gazdasági kormányzási csomagot újra kell gondolni, éppen azért, hogy a szegénység csökkentése, az e, e, e, esélyegyenlőség a, ugyanolyan fontos, mint a költségvetési szempontok, mert az tagállamok kormányai által hozott költségvetési döntések ezeket a célokat kell, hogy szolgálják, ne rontsák a helyzetet a kiküldött munkavállalókra vonatkozó irányelv dolgozásáról sem beszéltek, pedig fontos, hogy ezen a kontinensen a legveszélyeztetettebb munkavállalók helyzetén javítsunk. A, a szociális hatástanulmány minden intézkedéshez kell, hogy társuljon. A második célkitűzés a fenntarthatóság a tanácsban, és itt a parlamentben, és a bizottságtól is folyamatosan azt halljuk, hogy a környezetbarát gazdaságra való átállás ez igazából nem, nem más, mint egy, mint egy állam, Nos, nem. Mi ezt esélynek eh, látjuk, és Európát pontosan egy ilyen fenntartató gazdaságra kell eh, átállítani. Ez a következő ipari forradalom. A harmadik cégkitűzés a demokratikus cégkitűzés, az átláthatóság a lobbizás terén, erről hallottunk, de az európai szemeszter, ami a gazdaságpolitikai konvergencia első számú eszköze, ezt is fontos demokratikus eh, ellenőrzés alá helyezni, nem csak az Európai Parlament, hanem a nemzeti parlamentek eh, ellenőrzés alá. Így, eh, hiszen nekünk van meg a demokratikus legitimációnk ahhoz, hogy eh, ezt a feladatot ellássuk. Fontos, hogy ne a kulisszák mögött, zárt ajtók mögött döntsék el a bizottság, a tagállami kormányzatok és a különböző tisztviselők, anélkül, hogy minket, a demokratikus képviselőket bevonnának ebbe. És így a politikai a politikai felelősséget senki sem vállalja. egy Pita. Lambert kolléga, lenne egy kérésem. A tolmácsok túl gyorsan beszél. Igen, ez a lelkesedésem. Oké, okay, merci. Bien. Par... Igen, végezetül akkor a jobb jogszabályalkotásról beszélnek röviden. Timmermans úr beszélt arról, hogy a jobb jogszabályalkotás nem dereguláció, nem ö, a jogszabályalkotás teljes hiánya, azt is mondta, hogy a légminőségi, azt is szeretnénk hallani, hogy a légminőségi csomagot nem akarják visszavonni. A refit pontosan annak az eszköze, és egyébként ennek háznak a többsége ezt elfogadta, hogy a szociális és a környezetvédelmi védelmet gyengítsék. Pedig hát a refit nem szabad, hogy kifogás legyen arra, hogy deregularizációt hajtsunk végre, tehát egyre kevesebb szabály legyen. Nagyon aggasztó volt az, hogy öt napra, öt napra volt szükség ahhoz, hogy a bankszövetség bankszövetség által kapott levélre reagáljon az európai biztos hivatalosan. Nos, azt mondom, hogy ez, ennek az irányelvnek a visszavonása, ez szóba sem jöhet, ez számunkra roppant fontos, reméljük, hogy a bankszövetségi lobby nem éri el a célját. Ez Kiptén Lamberts úr, Wolf képviselő szeretne kérdést feltenni önnek, parancsoljon. Lambert, úr, beszéd elején azt javasolta, hogy Timmermans úr Európa egyetlen kihívásával nézzen szembe, hogy inkább a többséget és ne a kisebbséget támogassa. Azt akarja ezzel mondani, hogy az Európai Unió most pont fordítottját teszi? Nos, én egyszerű elme vagyok mérnök. Úgyhogy általában a számokat nézem, Úgyhogy ha szép nézek Európában, és a válság eleje óta megnézem, hogy mit tapasztalok, hogy ki az, aki jobban járt pénzügyi szempontból, ki az, aki kevésbé. A statisztikák szerint arról van szó, hogy nagyjából a lakosság 2%-a él jobban, a többiek ugyanolyan vagy rosszabb helyzetben vannak. Úgyhogy meg kell állapítanom azt, hogy azok a szakpolitikák, amelyeket képviselnek ma az Európai Unió és a kormányok végül is a kisebbséget szolgálják. Lambert. Köszönöm, Lambert úr. Az EFDD frakció nevében Farrar úr kap szót. Juncker úr az új munkaprogramját eh, mutatja itt be, de látom, hogy a PRS-ekkel e, sok időt töltött, megpróbálja az Európai Bizottság új arculatát e, népszerűsíteni. New Start for Europe, új európai kezdet, ez az új szlogen. Minden öt évben van egy új szlogen és egy új kezdet. Hát akkor kapjuk, kérjük vissza a pénzünket. Még a Bellamont épület oldalán is láttam egy óriási nagy e, képet, rajta az ön arca és a bizottság többi tagjának az arcképe. A Juncker csapat Európa új kezdete van, öt volt miniszterelnök, 19 volt kormányzati miniszter, 7 volt biztos ül a Juncker bizottságban. Nem tudom, hogy ebben mi az új. Nekem inkább úgy tűnik, hogy a tagállami politikaban kudarcot vallott politikusok pihenőpályája ez a új Európai Bizottság nem Juncker úr kompetenciáját kérdőrezem meg. Ön valóban kompetens. 240 olyan multicég tudott társasági adó 100 milliókat elkerülni Luxemburgban az ön miniszterelnöksége alatt. E, multicégek is megmondják, hogy ön milyen tehetséges. Tehát valóban rátermett rátermett szakember. De ne, az újból nem kérünk. Luxem, 19 évig volt luxemburgi miniszterelnök, az eurócsoport vezetője volt, semmi új nincs önben, sem az ön Európai Bizottságban. Megmondom őszintén, hogy igencsak olyan, olyan az, az ön bizottsága, mint egy dugós bor a körkörös gazdaságról beszélt, fogalmam sincs, hogy ez mit jelent, de nagyon jól csengő név ez. Arról is beszélt, hogy egy minimalista megközelítést alkalmaz majd a jogszabályalkotás terén. Akár csak Juncker úr, ön is jóval okosabb, mint az elődjei. Az nem lesznek olyan új javaslatok, miszerint csak üveges olívaolajat lehet az étteremben felszolgálni, vagy meg nem akarják majd önök remélhetőleg a zuborka görbületét megszabni. De a minimalizmus az egy dolog, de igazából egy dologgal mégsem foglalkoztak. Azzal a tényel, hogy amikor legutoljára megpróbáltunk valamit kezdeni az Európai Unió belül, a, a, azzal, hogy mekkora terhet jelent az európai cégek számára ez a rengeteg jogszabály, ez 2005-ben volt, 170 ezer oldalni jogszabály volt akkor, most már valószínűleg negyedmillió oldalnál tartunk, vagy még több az uniós jogszabály. Nem minimalizmusra van szükség. Ha versenyképesek akarunk lenni a globális piacon, akkor igazából egy nagy baltára van szükségünk, amivel szépen aprítjuk a felesleges jogszabályokat azért, hogy a KKV-k boldogulhassanak hogy mindenki olyan feltételekkel versenyezhessen, mint az óriási multicégek. Van két terület, ahol a minimalizmus nem működhet. Az egyik az amerikai, az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások tere a politika terén. Az emberek szabad mozgása nem képezheti tárgy tárgyalások alapját, miközben a britek nagyobb mozgásteret akarnak. Görögország eurótagsága, mindenki tudja, hogy mindenkinek jobb lenne, hogyha kilépne az eurózónából Görögország. Bármit is terveznek az elmúlt következő 5 évben, ezek lesznek a legfontosabb témák. A brit uniós tagság és Görögország eurózóna tagsága, attól tartok, hogy ezekkel majd legtöbbet foglalkozniuk, nem mással. Herr Abgeordneter, Képviselő úr. Bresszó képviselő asszony tenne fel egy kérdést önnek. Bresszó asszony. Grazie, Presidente. Volevo chiedere... Köszönöm, elnök úr. Feregy úr, nem felejtett el más ö, normatívára utalni, ö, ö, nevezetesen, hogy a saját hazája is profitált ebből, amit Luxemburgban ö, végül is ö, annak eh, idején alkalmaztak. Nos, ez a parlament ez nem az Egyesült Királyság parlamentje, hanem egy másik parlament, az Európai Unióé. Bár nem igazán vagyok biztos abban, hogy mi volt a kérdés, de azért kapok egy kis további hozzászólási időt, erre jó. Ami a luxemburgi normákat illeti. Hát azt hiszem egyetemben fogalmaztam. Én nem föltétlenül kritizálom eh, Juncker urat. Eh, eh, azt hiszem, hogy ha az országok másképp járnak el adózás szempontjából és versenyeznek, ez egészséges dolog. És hogy pontosítsam. Igaza van, nincs itt az ászlóm, de ez a Union Jack, ez a brit zászló, és nem angol zászló. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a belga sztrák áldozatává vált itt a zászló őr, különben mindig hozza a zászlókat, de szerintem a sztrájk miatt nem tudta idehozni a zászlót. Legközelebb garantáltan itt lesz a Union Jackje az asztalon. Ah, sind Sie der Flaggenwacht? Ó, ön a zászlók őre? President Schulz, uh, you Schulz elnök úr, a legutóbbi Strasburgi ülésen ön egy olyan frakció mellett javára döntött, amely mindenféle mindenféleket eh, állított eh, másokról, hogy rasszisták, homofóbok és így tovább, miközben a nemzeti eh, zászlókat rendszeresen kritizálom, amelyik itt van az asztalunkon. Azóta utána néztem a házszabályban, és a házszabály 15-ös mellékletében azt olvashatjuk, hogy akkor tolerálható bárminek a, a szalon megjelenése, hogyha ez senkinek nem sérti az érzéseit ha valaki ha rasszista vagy homofób, rasszistának vagy homofóbnak bélyegez mondjuk a zöld frakció valakit, az tolerálható, miközben önnek nem tetszik, hogy itt van az asztalunkon a zászló. Ön szerint kinek, a, kinek az értését sérti a, a Union Jack a brit zászló? Nein, die britische Flagge ist nicht. A brit zászló nem sértő csak nem hozták ma magukkal, nyilvánvalóan. De már évek óta megszoktuk, hogy uh, itt viselik az ászlójukat, az asztalra teszik, és szerintem sem én, sem az előnyeim közül senki sem mondta ezt. Igen, plakátokat kritizált itt az ön saját frakciója, az ön által megnevezett brüsszeli ülésen plakátokat tartott fel és akkor is protestálhatott volna most a szó Annemans. Annemans úr, öné a szó. Nem az öné a szó, Annemans úr a szó. Schulz elnök úr, utána ismét felszólalhat az ügyrend érdekében, de most Annemans úr beszél. Elnök úr, Farás urat megvigasztalhatom, hiszen nem csak áldozatok vannak, hanem például a flamandok is ott vannak, hiszen dolgozniuk kell. Európai együttműködésről van szó, a tagállamok közötti együttműködésről. De szkeptikusnak is kell lennünk, ami az Európai Unió koncepciójára vonatkozik. És örömmel hallottam, amit a bizottság mondott, hogy milyen prioritásai vannak a kezdeményezésé között. Például a hulladékgazdálkodásról szólt, van egy flamand kezdeményezés, és ezt támogattam is. Polgárként és politikusként is. Az EU-s jogalkotás előnyét azonban nem értem. Szerintem semmi értelme nincs. Sokkal többet elérhetünk, hogyha a kereskedelemben érintettekkel tárgyalunk, akár legyen az Energia Unióról is szó, hiszen a tagállamok nem akarnak itt együtt masírozni, és sokkal drágább az egész, hogyha együtt csináljuk. Azonban lényeges az Európai Bizottság kompetenciáira utalni. Nem logikus, hogy a jogalkotás a bürokratikus bizottság kezében van, nagyon sok dolgot akar szabályozni. És ennek semmi köze a tagállamok realitásaihoz. Túl sokat akar csinálni, túl messze megy el ez a mindennapi élettől, a tagállamok életétől, és csak azt javaslom, hogy eh, hagyják ezt abba hagyják abba a kompetenciáik tovább kiterjesztését, hiszen aki mindent akar, semmi sem ér el. Aki sokat markol, keveset fog. Köszönöm, Annemans úr, és most uh, ismét visszatérhetünk az ügyrendi kérdés. Kolléga úr, ismét, ismét szólhat az ügyrend ügyében. Uh, yes, Mr. President. Igen, elnök úr. Ahogy ön is jól tudja, az olasz öcsillagos mozgalom olyan plakátokat uh, tettek fel, amelyek egyáltalán nem sütöttek senkinek az érzéseit. A házszabályt egyformákra alkalmazni mindenkire, fél részrehajlás nélkül, minden frakciót ugyanolyan tisztelet kell, hogy kezeljen az elnök. Én csak ennyit kérek. Ön szerint, ön szerint is részrehajlás nélkül kell ülnökölnie? ezeken az üléseken? Nekünk úgy tűnik, hogyha, hogy ön részrehajló, amikor a mi zászlóinkat kritizálja. Köszönöm szépen ezt az utalást. Most pedig Gzsib úr kap szót a néppárt nevében. panie köszönöm elnök úr üdvözlöm a bizottság elnökének nyilatkozatát. Üdvözlöm azt a tényt, hogy azt mondta, hogy a vita elején vagyunk, és nem a vita végén. Amit pedig utána hallottunk, igazából nem mondanám, hogy ez a bizottság poros, dohos, és hogy képtelen bármilyen változást is kieszközölni. Igazából nagyon örülök annak, hogy az Európai Bizottság jobb jogalkotást szeretne. Hiszen szükséges javítani a közösségi jogalkotáson. Elképzelhető, hogy vannak foghéjak, elképzelhető, hogy vannak átfedések, amelyek rányomják bélyegüket a tevékenységünkre. És biztos, hogy vannak még potenciálok, hogy növeljük a szociális kohéziót, a növekedést, és hogy munkahelyeket teremtsünk. Nagyon fontos, hogy átvegyenek korábbi jogalkotási javaslatokat, akár legyen ez a hulladigazdálkodásról, akár a tiszta levegőről szóló csomaggal. A bizottság javaslatai figyelemre méltóak, főleg az Energia Unióról szóló javaslatokat üdvözlöm. Az energiabiztonság alapvető Európa számára. Nagyon fontos, hogy diverzifikáljuk az energia beszerzésünket, hogy modernizáljuk az infrastruktúrát. Ez egy nagyon lényeges prioritás. És pedig főleg a válság közepette, amely megrázta Európa keleti felét. A belső piac esetében is fontos. Ez nagyon fontos az emberek szabad mozgása. És a szolgáltatási irányelv végrehajtása éppen ezért elemi fontosságú. Hiszen ez intelligens növekedést fog generálni. Nagyon fontos a KKV-k támogatása is az egész befektetési csomag során. Ami szintén nagyon lényeges, az az, hogy ott adóztassuk meg a profitot, ahol keletkezik. Főleg az átalakulásunk elején. Amikor például Lengyelországban áttértünk a piacgazdálkodásra, a piacgazdaságra, akkor számos nyugat-európai cég ott tevékenykedett és haza vitte a profitját. Ez most nem lesz majd lehetséges, ha megvalósul a szempontjuk. Köszönöm szépen. A következő felszólaló pedig Rodriguez képviselő. Igen, tisztelt elnök úr, első alelnök úr, elnök úr, biztosok. Ez a program nagyon fontos, hiszen ez egy új irányt határoz meg Európa számára, és a becsvágyunk új szintjét is meghatározza. Hogyha az Európának adandó új irányt komolyan vesszük, és egy nagy lendületet akarunk adni az európai ügyeknek, akkor elsősorban új munkahelyeket kell létrehozni. Ez pedig egyelőre nem működött, éppen ezért az munkahelyeket kell nagyobb számban megteremteni, máskülönben nem tudunk kilábalni ebből a gazdasági és szociális nehézségekből, és a nagy különbségeket nem tudjuk meghaladni az egyes tagállamok között, és nem tudunk a zöld átalakulás érdekében, az intelligens és innovatív gazdaság érdekében tenni. Ehhez azonban az irányt is meg kell változtatni, és arra várunk, hogy a bizottság egy olyan bizottságra várunk, amely egy új szakpolitikai mixet hoz helyzetbe, ahol a pénzügyi konszolidáció párhuzamosan megy a növekedéssel, ahol a reformok a növekedési potenciára koncentrálnak, és nem csak a közkiadások csökkentésére koncentrálnak, ahol tehát elsősorban a beruházásoknak van abszolút prioritása. Ehhez pedig egy beruházási tervre van szükség, amely képes a stratégiai projektek támogatására, amelyek bizony még hiányzanak Európában. Olyan fiskális szabályokra van szükség, amelyek jobban lehetővé teszik a beruházást, és ez pedig azt is jelenti, hogy hiteles napirendre van szükségünk az adó elkerülés érdekében és hogy kikerüljük a káros adóversengést. Ez egy nagyon becsvágyó célkitűzés, erre várunk az Európai Bizottságtól. A történelmi feladat az önök kezében van, mégpedig az is, hogy még tovább elmélyítsék és kiteljesítsék a gazdasági és monetáris alapot. Köszönöm szépen. Kékkártyás kérdést intéznek önhöz. Jár úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Említette felszólalásában, hogy milyen fontos a munkahelyteremtés. Úgy gondolja, hogy az euró, ez az one size fits all fizetőeszköz segít a munkahelyteremtésben, vagy inkább akadályozza ez a mindenhol, minden országban meglévő fizetőeszköz a munkahelyteremtést. Nem hiszem, hogy az euró volna a probléma, az euró az európai tagállamok erejévé válhat. A probléma sokkal inkább az, hogy egyensúlytalan a gazdasági és és monetáris unió, meg tovább kell fejlesztenünk a bankuniót, a keresletet kell főleg a deficites országokban növelni, és megfelelő fiskális kapacitást kell kiépíteni, ezen feltételek teljesítésével úgy gondolom, hogy igenis, egyrészt jobb normákat érhetünk el, másrészt több munkahelyet teremthetünk. Köszönöm. Következő felszólalom, Duda képviselő úr. Padło dzisiaj tutaj już kilkakrotnie na tej sali, najpierw z ust pana przewodniczącego Timmermansa. Te... Köszönöm szépen. Több alkalommal beszéltünk már erről. Most éppen egy nagyon fontos nyilatkozatot hallottunk. A legnagyobb feladatunk az Európai Unióban jelenleg az, hogy a munkanélküliség ellen küzdjünk, ugyanis ez egy nagyon káros jelenség, és főleg a fiatalokat sújtja. Fejlődési perspektívát kell kínálnunk a fiataloknak, hogy emberhez méltó életet élhessenek. Az Európai Unió területén kell ezt megteremtenünk, nehogy elvándoroljanak, ugyanis az nem jó megoldás, hogyha az unión kívül keresnek maguknak munkát. 2014. januárjában, tehát még kevesebb, mint egy éve, a bizottság egy nyilatkozatot tett közzé az ipari megújulásról. Binkoska asszony, aki akkor még biztos jelölt volt, hangsúlyozta annak fontosságát, hogy Európát újjá kell iparosítani. Elnök úr, tehát a következő kérdéseket kell itt most feltennünk. Amikor arról beszélünk, hogy Európát újra kell iparosítani, akkor az nagyon jó dolog, de mit tettünk ezen a területen mostanáig? Związanych z klimatem. Hogyan lehet ennek a szükségességét megindokolni, vagy összekötni a klímaváltozással? Sinisen kortin kysymys edustaja Coburn, olkaa Kékkártyás kérdés. Fogadja? Coburn úr, folytassa. Um, I wonder if the gentleman may agree with me. I follow on from Madam bizonyára egyet értenek velem abban, hogy ahogy Rodriguez asszony is elmondta, a kormányok nem teremtenek munkahelyeket, vállalkozások teremtenek munkahelyeket, nem pedig a kormány. Lehet, hogy ez egy újdonság ennek a páneurópai szocialista parlamenti gyűlésnek, de ezért jönnek az emberek, ezért állnak sorba az emberek, hogy az Egyesült Királyságba bejussanak, és ezért nem jönnek Európába. Edustaja Dura, haluatteko vastata tähän kysymykseen? Megválaszolja a kérdést? Kysymyksen sieltä Hát ha volt közte kérdés. E, mam krótkie pytanie. Kiedy wreszcie zobaczymy, jak... Elnök úr, egy nagyon rövid kérdésem lenne. Mikor lesz e, olyan ipari megoldásunk, amely lehetővé teszi az újraiparosítást, mikor e, születik meg végre egy olyan tervezet az Európai Bizottság részéről. Ez érdekel engem, ugyanis én úgy gondolom, hogy ezzel fel lehetne lépni a munkanélküliség ellen, és segíteni lehetne Európának, hogy kilábaljon a válságból. E, itt van, itt lehet a megoldás, és az a kérdés, hogy honnan fog majd jönni ez a változás. Telicska, olkaa kaksi minuuttia. Köszönjük szépen. Telicska képviselő a következő. Elnök urak, szitkomból igazi vitává alakult át ez a vita, és én is így folytatom. A programból láthattunk már egy kiszivárgott verziót egy pár nappal ezelőtt. Ugyanakkor abban is bízom, hogy az az információ, hogy ez a program a titkárság és a, és a szolgálat részéről szivárod ki, ez tényleg csak egy plegyka mert nagyon alapos munkát készített elő a bizottság. Na, akkor térjünk rá a lényegre. Szerintem ez a munkaprogram egy jó dokumentum, számos olyan kérdést vett föl, amivel valóban foglalkoznunk kell. Azonban, ami hiányzik számomra belőle. Úgy tűnik, hogy figyelmen kívül hagyták egy kicsit más kérdéseket is, amelyek viszont a polgárok körében nagy érdeklődésre tart számok, és itt a szociális agendára gondolok. Erre talán kevesebb hangsúlyt fektettek. Beruházási terv. Nagyon sajnálom, hogy a bizottság ebben a stádiumban nem ragadta meg a lehetőséget arra, hogy a beruházási tervnek a hozadékát is kidomborítsa, amelyeket a tagállamokban meg lehetne figyelni. A jobb jogalkotásra vonatkozóan azt tudom mondani, hogy szerintem jó ez az első lépés, amit ma is megélhetünk itt, viszont egy picit aggódom amiatt, hogy tényleg lesz a közeljövőben megfelelő rendszer, mert ez az, amit hiányolok a munkatervből. Nincs rendszer, nincsenek célkitűzések, nincsenek benchmarkok, és szerintem egy komplex megközelítésből kell mindezt szemlélnünk. Utolsó megjegyzésem. Most egy olyan pontnál tartunk, hogy jogalkotási javaslatokat visszavonunk, sőt szövegeket visszavonunk, de hogyha ezt hatástanulmányokra alapozva tennék, akkor ez sokkal jobban venné ki magát, hogy így fogalmazza. Tehát szerintem rendben van ez a kezdet, jó ez az első lépés, és utolsó szó, meg látjuk, hogy hogyan lesz tovább. A fontos az az, hogy egy stabil, megfelelően működő rendszerre dolgozhassunk tovább. Köszönöm. Elnök. Turiszti képviselő kap egy percben. Köszönöm, elnök úr. Itt arról beszélnek, hogy hogyan lehetne helyreállítani a bizalmat, de itt nem hitről van szó, ez, ez alkalommal máshogy kellene működnie. Figyelemmel hallgattam az önök szavait, és olvastam a közleményt is, de nem látom az okát, hogy a polgároknak azt mondjam, hogy bízhatnak önökben. Európába beleszeretni nagyon könnyű, de ebben az, Európá, az Európai Unióban semmi olyasmi nincs, amiben bízni lehetne. Egyes alapvető aspektusokkal is kellene foglalkozni, például a környezetvédelemmel. Úgy tűnik, hogy a bizottság ezt elhanyagolja. Nagyon sokat beszélnek erről, mások ugyanakkor ambiciózusabb programokat indítanak el. Hogyha nekünk is vannak ilyen ötleteink, akkor miért nem tudunk róla? Az átláthatóságról is szó volt, meglátjuk, hogy ebből mi lesz majd. Minden esetre helyre kell állítani a polgárok bizalmát, ugyanis a polgároknak egy másik Európára, egy másik modellre van szükségük, és szeretnének egy újabb programot látni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Evans képviselő kapszott, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Sok kollégához hasonlatosan én is múlt héten hallottam, hogy két új környezetvédelmi ö, jogszabálytervezetet visszavon a bizottság a tiszta levegőről és a másikat. Ezt negatív üzenetnek tartjuk, hiszen az EU vezető szerepet akar játszani a környezetvédelmi fellépés során. Tudom a saját választókerületemből, Wales területéről, hogy a környezet milyen szorító problémákat vet fel, és éppen ezért becsvágyó javaslatokra vágyunk a bizo- várunk a bizottság létéről. Ugyanakkor örülök neki annak, hogy a beruházási projektet kiterjesztik a megújuló energiaforrások irányára, hiszen azt gondolom, hogy ez a tengerőből koncentráló beruházási terv új munkahelyeket teremthet, és kisugárzó hatással lehet a helyi lakosságra. Ez az a fajta fenntartható és munkahelyteremtő beruházás, amelyre szükségünk van a jövőben. Köszönöm szépen. Most pedig Pedicini kollega kap szót kettő percben. Köszönöm, köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, Lamberts kollégához hasonlóan én is tudom, és képzettséggel rendelkezem, és hajlandó vagyok megnézni a számokat. 400 ezer korai halált okoz az éghajlatváltozás, és mit tesz a bizottság? Visszavonja a tiszta levegőre vonatkozó javaslatot. Ugyanez a bizottság az, amely 550 ezer munkahelyet akar létrehozni úgy, hogy a forrásokat megvonja, és a források egyre bonyolult megszerzése sokkal bonyolultabb. És mit tesz erre Juncker Bizottság? A cirkuláris gazdaságra fordítja pénzt. Évről évre sok száz tonna szemét kerül lelakásra, már pedig 600 milliárd euró megtakarítást tenne ez lehetővé, és 2-4 százalékkal csökkenthetnék az éghajlatváltozás kiváltó gázok kibocsátását. Mit tesz erre a bizottság? a Juncker bizottság visszavonja a hulladék irányelv módosításának tervezetét. A Juncker bizottság ezen felül pedig még a gyógyszerek rendszerének támogatását is átalakítja. Az állampolgárok a elemúziából élnek, az vállalkozók öngyilkosok lesznek, és mit tesz erre Juncker bizottság? több a közpénzeket szórja különböző megvalósíthatósági tanulmányokra. Kedves kollégák! Ezzel a bizottsággal nem tudunk azonosulni, hiszen a mi barátaink az állampolgárok. Az állampolgárok érdekét szolgáljuk, és közösen kell fellépnünk annak érdekében, hogy egy fenntartható gazdasági politikát folytassunk, amely ne beszél az emberek méltóságát. Köszönöm a figyelmüket!

tőkét fektetnének be, de ők nagyon olcsón fognak nagyon kevés munkavállalót foglalkoztatni. Az Európai Unióban a digitális piac, az Egyesült Államokkal való szabadkereskedelmi egyezmény, mindezek új profittermelési lehetőségeket adnak a vállalatoknak, az embereknek pedig új problémákat okoznak. Az úgynevezett piacok nincsenek meggyőződve ennek a helyességéről, és nem nyugodtak meg. Csak a tőkeit és a hatalmát kellene visszafordítani és visszanyerni azt, amit elvesztettünk. Az Európai Uniós monopóliumok és pénzügyi piacok nélküli világhoz kéne visszatérni. Köszönjük szépen, Buzek úr következik. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztos úr, itt most az Európai Unió következő évi programjáról beszélünk, és ez nagyon fontos, és nagyon lényeges az is, hogy ez realisztikus legyen. És köszönöm önnek az ezen elvégzett munkát. Ezt a programot ugyanakkor végre is kell majd hajtani, és mindenki tudja, hogy ha valami váratlan esemény történik, akkor azokat majd a következő években fogják megvalósítani. Szeretnénk, hogyha ezek az esetleges nem megvalósuló elemek nem tűnnének el a terveinkből. Konkrétabban beszéltünk a munkanélküliségről, teljes mértékben egyetértek azzal, hogy ez súlyos probléma. És én számos olyan lehetőséget látok, amivel még csökkenteni lehetne a munkanélküliséget. Például lehetne a fűtés is olcsóbb, és az energiabiztonságot is lehetne növelni. Tudnunk kell kihasználni az európai forrásokat és az új technológiát. Másodszor szeretnék köszönetet mondani önnek, hogy figyelembe vette például a digitális piacot. Az ezzel kapcsolatos trilógus minél hamarabb el fog indulni, amint arra a tanács viszonylatában lehetőség van. A harmadik az iparpolitika. Hála az újraiparosítás ötletének, amely az előző bizottság kulcsfontosságú témája volt, sikerül majd megerősítenünk a KKV-kat, és munkát adunk az embereknek. Burman úr, két perc. Tisztelt elnök urak, önök azt jelentették be, hogy politikaibb színezetű lesz ez a bizottság. Hát nekem pont az ellenkezője a benyomásom. Amiről ma itt vitázunk, az az, hogy ez sikerülni fog-e. Hogy közösen hogyan jutnánk el ide. A dokumentum, hát nem tudjuk ez alapján elmondani, hogy mik az elképzeléseik a munkadokumentumokról, hiszen ezt nem mutatták be, de ami a múlt héten kiszivárgott, hát az alapján ez nem rajzolódik ki, nagyon sok tekintetben nem rajzolódik ki. Nem tudom, hogy ez mitől függ, de szerintem erről beszélnünk kellene. Egy konkrét példán megpróbálom ezt illusztrálni. Mire gondolok? Ez a ház az elmúlt jogalkotási ciklusban keresztül vitte Karász úr jelentésében a bankfelügyeletről, hogy minden pénzügyi intézet 2015-től kezdve, azaz jövőre kezdődően be kell, hogy mutassa, hol van nyeresége és hol milyen adót fizet. Szerintem ez egy helyes elv. Karasz úr itt ül, nagyon pontosan figyelt, önök is köszönthették, és ő az Európai Néppárt nevében vitte ezt keresztül. Lamberts úr is itt ül, aki nemrég szólt, aki a zöldek nevében vitte mindezt keresztül, én a szociáldemokraták részéről voltam az árnyékelentéstevő. Nem tudom, hogy helytelen akkor, hogyha az én frakcióm azt várja önöktől ma tekintettel arra a vitáról, amit az adó elkerülési gyakorlatokról folytatunk, hogy ezt végre terjesszük ki az összes multinacionális konszernre. Miért nem szerepel ez az önök munkadokumentumában? Egyik napról a másikra megoldódna sok minden, hiszen egyszerűen megszűnnének az adóelkerülési mechanizmusok. És végre méltányos lenne az adóság, igazságosság, érvényesülhetne az adófizető polgárok keretében. Bizonyára ismerik, hogy jövő nyárig van egy cselekvési program, nagyon bízom benne, hogy ennek már tárgyát képzi az általam elmondott javaslat. Szerintem, ha jobban odafigyelünk egymásra, közelítünk egymás felé, párbeszédet folytatunk, akkor ez működne. Vannak önöknek partnereik, de ez nem egyirányú utca, nekünk is vannak elvárásaink a bizottsággal szemben. Köszönöm. Köszönjük. A következő felszólalónk Henkel úr egy percben. Elnök úr, az önök programját a néppárti képviselő az előbb egy karácsonyfához hasonlította. Az alelnök pedig hát, tíz gyertyával díszítette ezt fel, ez a tíz prioritás. Azt kell mondanom, hogy az ötödikkel van nekem problémám, mégpedig a monetáris unió elmélyítésével. Tulajdonképpen mindenki számára világos, hogy európai megfelelőjénél a világ teljesítőképessége jobban teljesít, és az eurozóna problémákat mutat föl, mert nem tud olyan jól fejlődni. Hagy emlékeztessem önöket arra, hogy Franciaország számára túl erős, a németek számára túl gyenge ez az, euró, ez az euró. Nézzük csak meg a munkanélküliséget. Úgyhogy a kérdésem az, hogy a különböző fiskális és gazdasági kultúrákat itt Európán belül meddig vetjük még alá egy közös igénynek, és mikor alakítunk ki végre egy olyan monetáris uniót, amely megfelel ezeknek a pénzügyi és gazdasági kultúráknak. Köszönöm. Köszönöm. Elhatározták magukat, és ennek én nagyon örülök. Én elismerem, hogy ez egy eredmény. És létfontosságú, hogy a gazdasági és szociális kérdéseket kezeljük, de ezen túl is kell lépnünk egy adóharmonizációs ütemtervet kell létrehozni, egy stabil keretet kell adni a vállalkozásoknak, és az eurozóna helyzetét is konszolidálni kell. Ami pedig a harmadik nagy prioritást illeti, Európának meg kell egyezni a nagy kérdésekben, tehát például egy közös külpolitikára van szükség, és meg kell állapodni, hogy mit kezdjünk a bevándorlással és például a pakisztáni helyzettel kapcsolatban is egyet kellene értenünk. Ezek tehát a nagy prioritások, ezeken a területeken kellene konkrétan előrelépni. Mutassuk meg a polgárainknak, hogy Európa értékesebb annál, mint amilyen eddig volt. Rustaja Papadimulis, olka hüve. Köszönjük szépen, Papadimulos úr következik. Köszönöm, elnök úr. Juncker úr a urat kérdezném, hogy a bizottság programjában a tagállamok belső ügyei hogyan szerepelnek. Néhány nappal ezelőtt, amikor Görögországról beszélt, akkor azt üzente a görögöknek, hogy mi a helyzet az ismerős arcokkal. Elnézést kérek, de önnek ehhez semmi köze nincsen. Németországban vagy Egyesült Királyságban nem tehetné meg ugyanezt, ugyanis nem, ezek után nem maradhatna még egy napig sem a bizottság elnöke. Miért döntött a bizottság valami ilyesmiről? A szerződések mely cikke alapján volt erre lehetőség? az én hazámban az emberek a növekedésen, a fenntartható adósságokon, a jogállamon keresztül megoldásokra szomjaznak. Nem ez a szélsőséges politika, hanem a trojka politikája, amelyet ön is támogat, amely a kohéziót szétrombolja, munkanélküliséget hoz. Amikor ön elkezdte a munkáját, akkor változásokat ígért, de úgy tűnik, mintha Barózó urat szajkozná. Köszönöm szépen, most pedig Durant képviselő kapszót parancsoljuk. monsieur le président monsieur timmermans timmermans úr néha jó ha visszatérünk az alapokhoz hogy emlékezzünk arra hogy miért is jutottunk el idáig ugyanis azért vagyunk itt hogy az európai projektet előre mozdítsuk egy olyan civilizációban, amely mindig az egyensúlyt kereste az életszínvonal és a, a létszám között és ebből az egészből csak a polgárok nyerhetnek. De önnek különösen az kell, hogy a szem előtt lebegjen, hogy az általános európai érdeket szolgálja. Ez pedig nem más, mint ennek az egyensúlynak a folyamatos keresése, tehát a szociális, környezetvédelmi és gazdasági kérdések közötti egyensúly elérése a levegő minősége, a cirkuláris gazdaság, és például a várandós nők munkavállalása, mindezeken a kérdéseken keresztül ön ezeket, ezt éppen ezt az egyensúlyt torpedózta meg. Tehát ideje visszatérni a, ahhoz, hogy az általános érdeket nézzük. Köszönöm szépen, most pedig Lundgren Asszony kapszót parancsoljon. Köszönöm szépen, mondja Lundgren képviselő. Először is azt szeretném mondani, bingo. 730 ezer eurót kap Van Rompuy az elkövetkező négy évben az európai adófizetők pénzéből egyre jobban eszkalálódik a munkanélküliség, és Van Rompoy pedig a jackpotot húztam, és az adófizeték pénzéből gazdagodik meg. Juncker elnök pedig arra épít, hogy az európai adófizetők és állampolgárok bizalmát építse meg az Európai Unióban. Hát hogyan működjön ez, kérdem én, hogyan lehetséges ez? Azáltal, hogy még több adót fizessenek, azért, hogy leszerepelt politikusok nyugdíjat és, és magas fizetést kapjanak? A 2015-ös Juncker munkaprogram egy további prioritás az új migrációs politika. Márpedig úgy tűnik, hogy itt nem másról lesz szó, mint arról, hogy az egy, egyes tagállamokra egy migrációt akarnak kényszeríteni, amelyet nem tudnak kezelni. Nincs elég munkahely az EU állampolgárai számára. Ennek ellenére új bevándorlási politikát akar az EU tagállamai számára. Nincs munka, nincs itt elég munka, hogy adnánk még munkát az újonnan bevándorlottaknak? Végezetül tehát az egyszerű munkavállaló, az egyszerű állampolgár lesz az, aki az elhibázott szakpolitikák soráért felel majd. A szavazásra jogosultak összesen 34 e vett részt a szavazáson. Azt gondolom, hogy ezek a számok magukért beszélnek. Köszönöm szépen. Most pedig Borgézi úr kapszott egy percben. Elnök úr, bevezetőjében Juncker elnök úr, gyönyörűen mutatta be, hogy az adóelkerülés hogyan működik. De furcsa az, hogy az egész programban semmi konkrétumot ne olvasunk. Lehet, hogy egy kis irányelv tervezetre javaslatot tesznek, amelyel esetleg megelőzni lehet a különböző visszaéléseket, vagy az adóelkerülést, de ne felejtsük el, hogy hatalmas összegre rúg a multinacionálisok adóelkerülése. Kedves Juncker elnök, van az Európai Unió tagállama, ahol nem csak, hogy nincsenek ilyesfajta előírások, hanem ráadásul még a tisztességes állampolgárokat üldözik, és ez a tagállam pedig az ön tagállama, kedves Juncker elnök úr. Juncker Luxemburgban pedig egy egész egyszerű állampolgár ellen indítottak eljárás, miközben pedig a nagy szintű adóelkerülés támogatása ellen nem irányítottak elő, nem irányítottak elő semmit. Hát gratulálok, melegen gratulálok ehhez az úthoz, elnök úr aznak volna itt az ideje, hogy az euró börtönéből megszabadítsuk a tagállamokat, megszabadítsuk az élősködők hatalma alól a tagállamokat és az állampolgáraikat. Köszönöm szépen, Borgézió képviselő, most pedig Le Grip képviselő kapszott más perc. Nous avons bien entendu, monsieur. Köszönöm, elnök úr. Jól hallottuk Juncker és Timmermans uraktól, hogy valami nagy célra kívánnak koncentrálni az Európai Bizottságban, tehát a legfontosabb dolgokra. Az Európai Néppárt francia delegációja nevében szeretném hangsúlyozni azt, hogy számunkra, európai képviselőkre, franciákra mi tűnik az európai közös politika legfontosabb kérdéseinek, és ez a menedékügy és migráció, illetve az energiaügy. A 2015-ös év során fontos előrelépésekre lenne szükség ezen a két prioritást élvező területen. A Nőjogi Szakbizottság koordinátoraként pedig szeretném azt is elmondani, hogy nagyon fontos, és a néppárt egyik prioritása is az, hogy a Women on Boards, tehát nők a felügyelő bizottságokban program valóban megvalósuljon, és a tanácssal közösen sikerüljön egy irányelvet megfogalmazni arról, hogy a nagy vállalatok bizottságában több nő legyen. Az Európai Parlamentben egy kiegyensúlyozott, észszerű kompromisszumot szavaztunk meg, és semmi sem hiányzik ahhoz, hogy 2015 során el lehessen fogadni ezt a tervezetet. Ami pedig a szülési szabadságot illeti, itt is hallottuk, hogy önök észszerű két lábbal a földön járó kezdeményezéseket indítanának, és egy hat hónapos időszakról lenne szó, és arról is hallottunk, hogy itt nem lesz visszalépés, és a nők központjában, középpontjában lesznek a bizottság munkájának a következő hónapokban. Wilmot. Köszönjük szépen, most pedig Vilmot képviselő kapszott, tessék. Mr. Juncker, thank you. Köszönöm szépen Juncker úrnak is, köszönöm, hogy eljött ide hozzánk és a parlamentnek bemutatta a munkaprogramját. Persze jó lett volna, hogyha nem először kiszirálva várunk, és aztán tudjuk me, meg mi, hogy miről szól. Lenne egy pár megjegyzésem. Az egyik az adóparadicsomokról szól. Örülök annak, hogy megoldásokat kínál, de hogy ha nem a Lux Leaks skandallumra lenne mindez visszavezethető, akkor lehet, hogy ez nem került volna bele. Nagyon fontos az adóelkerülés és annak megelőzése. Nagyon fontos a fekete listák felállítása és az országról országra történő vizsgálat. A tavalyi évben is elhangzott ez, de kevés dolog történt. Az EU-s polgárok csak azt látják, hogy kevesebb a bérük, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés nehezedik, és nagyon sokan az európaiok közül azt érzik, hogy csökken az életszínvonaluk, miközben fizetik rendesen az adóikat. Nagyon nagy cégek viszont elkerülik az adófizetést, és nem vállalják a felelősséget sem. Most van tehát szükség a jogalkotásra, nem lehet szemet hunyni az adóelkerülés felett. A második megfigyelésem a levegő minőséget szabályozó csomagra vonatkozik. Azt gondolom, hogy ha meglépjük, amit terveznek, akkor ez nagyon komoly egészségügyi következménnyel jár, nagyon sok halott, és áldozat sajnos a rossz levegő minőség miatt veszti életét, és azt gondolom, hogy megfelelő üzenetet kell közvetítenünk. Én is meghallgattam Ön Timmermans úr, kérem, hogy ön is figyeljen rám. Tehát nem tartom felelősnek azt a javaslatot, amit előterjesztettek. Nem jó üzenetet közvetít, mert itt úgy tűnik, hogy a progresszív környezetvédelmi politikát nem tartja fontosnak, úgyhogy ezek ügyében kérem szépen, hogy lépjen és változtassák meg a tervüket. Kékkártyás kérdést kapna Ropé képviselőtől eléggé késésben vagyunk, talán éjszakára is itt kell maradni, sőt reggelig Juncker úrnak, aki megszokta ezt, de az emberi jogi egyezmények értelmében nem így kéne eljárni, úgyhogy lenne egy kék kártyás kérdés, és aztán Vilmat asszony válaszolni fog röviden. Elnök úr, szeretném megkérdezni a kollégámtól a következőt. A választási kampány alatt is most is úgy tűnik, hogy az EU-s polgárok, akiknek alacsonyabb a bére, azt várják és abban reménykednek, hogy az Európai Bizottság és az új parlament számos olyan döntést hoz, amely jobb kilátásokat teremt számukra. Nem gondolják, hogy ez az új program is arra kellene, hogy irányuljon, hogy egy minimális bért, egy minimumbért rögzítsen a számukra a tagállamok mindegyikében? Válaszol erre? Hát nem tudom, hogy ez tényleg összefügg azzal, amit elmondtam, de Európában minden érdeket szolgálni kell, legyen itt magánemberekről szó, vagy üzleti vállalkozásokról. Ugyanazok a sztenderdek kell, hogy érvényesüljenek. Erustaja. Köszönöm szépen, most pedig Tomasics képviselő kapszott, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Juncker elnök nagyon becsvágyó tervet tűzött ki maga elé, és ez jó, hiszen csak becsvágyó tervekkel lehet megfelelő irányba el, előrelépni. Reméljük, hogy nem csak reményekről beszélünk, és nem egy olyan buborékot látunk, amely kibú, kipukkad. Ugyanakkor a bizottságban hajlandóság van arra, hogy elefántcsontoronyba húzódjon. A régi bizottság legalábbis itt tett. De az új bizottság reméljük, reméljük, megajánlom neki ezt a bizalmat, új lendületet ad a munkának. Timmermans alelnök úr arról beszélt, hogy nem az állampolgárok életét kell befolyásolni, hanem Európát um, versenyképesebbé kell tenni. Valóban, ehhez pedig csökken, ezt támogatni tudjuk, de ezt csökkenteni kell például a, az um, adminisztrációt és a bürokráciát. De ezt meg kell látnunk, hogy így lesz az új bizottság életében. Köszönöm szépen, most pedig Wikström asszony kapszó. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm Oli Rénnek, és köszönöm a bizottság elnökének is. Egyetértek az önök jövőképével, egyetértek a munkaprogrammal, Persze lehetne még mit javítani, különösen a szabályozott bevándorlás területén megragadott kezdeményezést üdvözlöm, amely vonzóbbá teszi mind a beruházók, mind a diákok, mind a magasan képzett munkavállalók számára az Európai Uniót hogyha a globális világban sikerre akarunk jutni, sikerre akarjuk vezetni, az Európai Uniót erre mind szükség van. De ugyanakkor nem szabad arról sem megfeledkeznünk, hogy sokan menekülnek a háború, vagy pedig a mindenfajta forradalom elől, és az ő életüket is, az ő Európai Unióba való jutásokat is szabályozni kell, hogy kifogjuk az embercsempészek vétorlájából a szeletem, hiszen idén a földközi tengerben már legalább négyezer ember megfulladt, valamit tenni kell. Ezen felül örülök annak is, hogy létrejön majd a digitális közös piac. De ne feledkezzünk meg arról is, hogy a bizottságnak bátornak és dinamikusnak kell lenni, és nem szabad, hogy a konzervatív erők átvegyék a stafétabogot. Köszönöm szépen, most pedig Ferreira asszony kapszót. Obrigado, Sr. Presidente. Olhando para este... Köszönöm, elnök úr. Ebben a programban láthatjuk, hogy mit jelent valójában a Juncker féle új ciklus. A közmagántársulások tömeges támogatását ígéri, illetve azt, hogy mindez a magánvállalatok logikája szerint fog történni. Ezen kívül arra kényszeríti a fiatalokat, hogy máshová költözzenek, szelektívé teszi a bevándorlást. Nagyon bíztató az, hogy egyes szociális területeken visszalépés történt, és a környezetvédelmi területen is azt láthattuk, hogy visszább léptünk ezen a területen. Igazából csak a multinacionális tőkének kedvez ez a program. Európa nagyfőnökei írták. És nem számít, hogy kiül abban a székben, ők, ezek a nagyfőnökök fogadják el a, azokat a politikákat, amelyek a, a jövőt formálják, és ezt kell majd előbb-utóbb legyőzni. Köszönjük! A következő Vojt úr egy percben. Köszönöm szépen! kell úr, Ön arról beszélt egy munkaprogramban, amiről 23 beruházás szerepel, ezzel megoldja Európa jövőjét. 60 másodpercen van a kérdésekre. Az első kérdésem az, hogy hol akar beruházni, hogy a migrációs okokat megoldja a legalizáció és a migráció megoldása helyett hogy lehet 24 millió munkanélkülivel a migráción keresztüli egyéb nyomást ö, megoldani. Az adó csalásokat is megkívánja előzni. Azt mondta, hogy ott kell adót fizetni, ahol ö, termelés zajlik. Hát a luxemburgi modell alapján ez hogyan működik? Csak a munkavállalók számára lesznek érvényesek ezek a szabályok, vagy pedig a vállalkozók számára is. A szociális igazságosság hol marad itt? Ön úgy gondolja, hogy az euróval lehet majd valóban hatékonyan megoldani a különböző gazdaság és pénzügyi problémákat? Köszönjük szépen, most Préda képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. Én a külügyekért felelős koordinátor vagyok a néppártban, és az önök 2015-ös munkaprogramjában prioritásként fedeztem fel az európai szomszédságpolitikát. Ez számunkra is igen fontos. Dolgozunk már ezen az ügyön. Kukan kolléga kezeli ezt az aktát, és nagyon pozitív jelet kaptunk Hán biztostól is, hogy nagyon jól fogunk majd tudni együttműködni. A legutóbbi években kisé megdöbbentettek minket a délen és keleten tapasztalt változások egyaránt, és úgy tűnik, hogy nem voltunk ezekre eléggé felkészülve, és a döntéshozatalban itt a parlamentben is az az érzet uralkodott, hogy nem vagyunk éppen a legjobb helyzetben. És ezért van az, hogy az európai szomszédságpolitika mostani reformja nem lehet pusztán kozmetikai jellegű, meg kell próbálni reagálni a jelen kihívásaira. Lejárt az idő, mondja az elnök, de aztán elnézést kér. Azt szerettem volna még mondani, hogy az Egyesült Államokkal kötött megállapodás rendkívül fontos a gazdasági növekedés szempontjából is, illetve ez munkahelyeket is teremtene. De politikai szempontból ez a partnerség még fontosabb számunkra. Európa ezzel nagyon erős globális szereplővé válik, amennyiben sikerül a tárgyalásokat lezárni. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük, most Toja kolléga következik két percben. Juncker elnök úr, alelnök úrok! biztosok. Örülünk annak, hogy a folyamatosság mellett vannak, de ugyanakkor új kezdetet adnak, új lendületet adnak. Ez nagyon fontos a parlament számára, hogyha az állampolgárokhoz közeli Európát akarunk, akkor új lendületet kell adni a munkának. Ahogyan Gereiro kollega is mondtam az számít tehát, hogy hogyan választunk az egyes programok, az egyes jogszabálytervezetek között. Nagyon fontos, hogy a better regulation, a jogszabály, jobb szabályozás érvényesüljön, de a jobb végrehajtás elve is érvényesüljön. És mindez átlátható legyen. De mit is akarok mondani? Voltak éppen azt, hogy Elengedhetetlenül fontos, hogy a beruházási terv megvalósuljon, ne csak beszéd, ne csak szép szavak maradjanak, de ugyanakkor a gazdaságpolitika fő kihívásaira is választ kell adni, hogyha nincsen eh, fellendülés, mit teszünk? Ma délelőtt a rugalmasságról, a szabályok áttekintéséről beszéltünk, illetve a szabályok betartásának kötelezettségéről. Látni kell, hogy melyek a szabályok, ehhez kell tartania mindenkinek magát a rugalmasságról szóló dokumentumot már nagyon várjuk, azt reméltük, hogy karácsonyi ajándék lesz ebből, de ha nem, hát akkor majd később. Az olaszok 40%-a az én pártomra szavazott, aki azt mondta, mi azt mondtuk, Európát akarunk, de másfajta Európát, egy lendületesebb Európát, egy olyan Európát, ahol növekedést akarunk, beruházásokat akarunk, olyan beruházásokat, amelyek nem teszik tönkre a, közköltekezést, az állami költségvetést, hanem ugyanakkor növelik a GDP-t, olyan beruházások ezek, amelyek a Juncker terv, amelyek az Európa 2020-as terv keretén belül valósulnak meg. Ezt a vitát le kell folytatni a bizottságon belül és az európai szintéren. Olyan beruházásokat akarunk, amelyek munkahelyeket teremtenek a kultúráról és a szociális területről se akarunk megfeledkezni, és persze arról, hogy árvizek pusztítanak, és ilyen módon a környezetvédelmi intézkedésekre is szükség van, ezekről se fejez, feledkezünk meg. Köszönöm szépen, most pedig Gerike képviselő kapszót. Tessék, parancsoljon. Kedves biztos elnök úr, bizottsági elnök úr, üdvözlöm a 2015-ös programban mondottakat, hogy új lendületet akarnak venni. Ezt ebben az én bizalmamat élvezi, de nem csak rólam van itt szó, hiszen sokat jártam a választókerületemben Németországban az elmúlt hetekben, és azt mondtam, hogy ha találkozom Juncker elnökkel, mit mondjak neki? Nos, öt üzenetet fogalmaztak meg a választók. Két eh, fiatal frankfurti azt mondta, akik évről évre karácsonykor a menekült táborokban dolgoznak, azt mondták, változtassatok meg a menekült politikát, tehát keresetek olyan közös európai szabályokat, amelyek segítenek. Egy fiatal család azt mondta, hogy biztosítsák az adó igazságosságot. Ne csak a nagy koncerneket, hanem bennünket is szolgálja az adórendszer. Egy drezdai pék pedig azt mondta, hogy ne csak az íróasztalnál dolgozzátok ki a törvényeket, hanem küldjétek ki az EU köztisztviselőket egy gyakorlatra, hogy tudják, hogy mi, mi történik az életben. Egy gyermekét egyedül nevelő berlini épp azt mondta, vizsgáljatok meg az Európa politikát, hogy gyermek és család barát Köszönöm, lejárt az ideje, mondta, mondja az elnök. Ezt nevezem én az európai családstratégiának. Köszönöm. Lian de Uh, köszönöm szépen elnök úr én bzom önökben és bíztam önökben amikor megválasztották a bizottságot de hogyha végig gondolom hogy a, a hulladék irányelv a cirkuláris gazdaság és a tiszta levegőre vonatkozó jogalkotásokat visszavonják, akkor ez a bizalom bizony megtörik. Amikor ön azt mondta, hogy újraírják ezeket a javaslatokat, és újra előterjesztik, hát igen, ez egy járható út, de van egy ütemtervünk ezekre a témákra vonatkozóan, és ezért a parlament és a bizottság között a bizalom meginog, ha nem lépnek időben. Még egyszer mondom, hogy a bizalmam az önöké, mert azt gondolom, hogy az önök kezében a lehetőség, hogy megváltoztassák Európát, hogy zöldebbé váljon és nagyobb legyen a prosperitás. Ugyanakkor nem remélem, hogy gyakorlatilag nem fekete övesként fogja itt lekaszabolni a környezetvédelmi politikák sikerét. Köszönöm. Köszönöm. Következő felszólalónk Kuzmán úr. Gracias. Señor Juncker. Köszönöm. Juncker úr, ön azt mondta, hogy szerelmes Európába. Én azt kérném öntől, hogy jöjjön el eh, Meliába, és nézzen meg egy eh, ételosztó helyet, és nézze meg, hogy ott mekkora a szerelem. Eh, most a munkaprogramot egy olyan nyelvre kell lefordítani, amelyet valamennyien meg tudunk érteni. Meg kell néznünk, hogy mi rejlik a munka mögött. A szabadkereskedelmi megállapodás az Egyesült Államokkal arra szolgál, hogy a multinacionális cégek megvethessék a lábukat. Ez több gazdasági visszaesés, ez munkanélküliséghez és szegénységhez fog vezetni. A fracking szintén nagyon káros hatású lesz, és ennek keretében a jogaink adható-vehetővé válnak majd. A Juncker stílusú adóügyekre pedig láthatunk példát Luxemburgban. Új biztosok vannak, tehát új program, de a politika a régi. Ez egy olyan politika, mint, amit titaniknak lehetne nevezni, nem törődnek az utasokkal, csak a saját irányukat tartják. Ezzel szeretnék én szembeszállni. Köszönöm. Balcó, Köszönjük szépen, Belc úr a következő. Köszönöm szépen, elnök úr, először is Juncker biztos elnöknek és Timmermans alelnöknek szeretném megköszönni, hogy ezt a munkadokumentumot ma megvitatják. Ez a program konkrét intézkedéseket helyez kilátásba, és prioritásokhoz kell, hogy hozzájáruljon. Nagyon fontos annak kiemelése, hogy Európa újra a nagy problémákra koncentráljon, és kevésbé a részletekben kéne, hogy elveszten. Bizottságként önöket szeretném biztosítani e felől, hogy fontos a meglévő jogalkotásnak a felülvizsgálata, és valóban ez együtt járhat azzal, hogy a felesleges javaslatokat visszavonjuk. Hiszen a polgárok azt várják tőlünk, hogy jobb legyen a jogalkotás. És az üzleti világ is azt várja tőlünk, hogy kevesebb legyen a bürokrácia, nagyobb legyen az arányosság, és jobban hozzá, jobb hozzáférést biztosítsunk a pénzügyi forrásokhoz. Ezért a bizottsági prioritások sokat ígérőek. Másodszorban röviden szeretném elmondani még azt is, hogy a beruházásokat, az új munkahelyeket és a növekedés mindenképpen támogatni kell. Az új munkaprogram az hiszem egy fontos löketet ad ahhoz, hogy az európai gazdaságba vetett bizalmat helyreállítsuk. Aztán persze a gazdasági és monetáris unió elmélyítése, hát e tekintetben az lesz a döntő, hogy a gazdaságpolitikai reformokat végigvigyék a tagállamokban, és az economic governance-ben valóban a stabilitásra és a jövőbe vetett hitbe, bizalomra alapozzunk. Köszönöm. Következő felszólalónk, Béres asszony, két percben. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, alelnök úr, a LuxLeak ügy megtörtént, és szerencsére önök ma elkötelezték magukat amellett, hogy az adózás ott történjen, ahol az adózó székhelye van. Most hallottuk az önök munkaprogramját, de egy kicsit több információt szeretnénk arról, hogy hogyan fogják ezt megvalósítani. Hiszen a szellemiséget megtapsoltuk, de még konkrétumokra lenne szükségünk. Hasonlóan az országonkénti jelentéskészítés ismét megtörténik majd, ezt mi már régóta szerettük volna elérni, de erről szeretnénk még többet tudni. Egy kicsit önök féltek attól, hogy a Better Regulation elvet értelmezzék, ugyanis ez olyan eszközzé válhat, amelyel a bizottság napirendjéről vissza lehet vonni azokat a szövegeket, amelyek nem tetszenek az ipar mágnásainak. Ide tartozik a cirkuláris gazdaság, és különösen a szülési szabadságról szóló anyag. Ma bejelentettük az új jövőbeli kilátásokat, és különösen a cirkuláris gazdaságot szeretnénk kicsit jobban tudni azt, hogy mi is van az önök fejében, hogy el tudjuk kötelezni magunkat a közös munka mellett. És hogy jövőre a Párizsi konferenciát sikere tudjuk vinni. Az irányelv felülvizsgálatakor is szeretnénk tudni, hogy az európai kreatív ipar ismét nem csak az Atlanti óceán túloldalán lévő cégek érdekét fogja szolgálni. Köszönjük szépen, Jakovcsics kolléga következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr! Juncker elnök Idáig meggyőzött bennünket arról, hogy hinni lehet az új kezdetről mondottakban. De az új kezdet csak akkor válik valósága, hogyha az, hogyha az alapvető prioritásokra figyelnek, ez pedig a növekedés, a fejlesztés és a beruházás. Ez az a három kérdés, amely az önök bizottságának sikerének sarokköve, egy próbaköve lesz. Nem csak az Európai Unió számára meghatározó hanem minnyájunk számára is ugyanígy akkor a digitális piacot kell támogatni, és a fenntartható növekedést. Biztos vagyok bennem, hogy az Európai Bizottság a tagállamokkal való együttműködés és a régiókkal és az önkormányzatokkal való együttműködés során szinergiákat találhat és előbbre viheti Európát. Köszönöm szépen, most pedig Spinelli képviselő kapszót parancsoljon. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. A pénteki görögországi szavaz, szavazásra akarok visszautalni, hiszen a szírizát szélsőségesnek nevezték, már pedig mit jelent az, hogy szélsőség? Vertraute Gesichter, az ismert arcokra utalok, hiszen ezek az ismert arcok azok, akik Európát a szegénységbe sodorták, a szégyenbe, szégyen teljes viszonyok közé sodorták az állampolgárokat. A bevándorlási programmal és a gazdasági programmal. nem hisszük, hogy megtörtént a metamorfózis, hogy átalakultak a régi döntéshozók, és mára egyszerre csak tényleg az éghajlatváltozás harcosaivá váltak, vagy pedig a földközi tengeri bevándorlás ügyét zászlajukra írják. Éppen ezért fontos, hogy hatékonyabban lépjünk fel. Például a Dublin 3 megállapodást kell áttekinteni, hiszen itt éppen egy új pucsot képít, készítenek el Európa ellen, az európai állampolgárok terhére. Nem hiszünk a régi arcoknak, akik újra megjelentek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Van Premt képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen szívből szólok, hogyha azt mondom, elnök urak, hogy a bizottság munkájának kezdete óta úgy szokott lenni, hogy amikor a környezetvédelmi politikáról beszélünk, úgy tűnik, mintha ez egyfajta zavaró szakpolitika lenne, amely az útjába kerül a politikusoknak, egyfajta teher, de amennyiben erre szükség van, akkor elmagyarázom, hogy ez nincs így a jó jogalkotás, ami a levegőre, a vízre, a vegyi anyagokra vonatkozik, azok Európában egyszerűen az egészségesebb élethez vezettek, innovációhoz a gazdaságban, és új munkahelyemeket teremtett. És én kérem, hogy ezen az úton menjünk tovább. A múlt héten különböző kollégákkal Limában jártunk, és hát a záró dokumentum egyfajta hideg zuhanyként ért bennünket. Limában nagyon sok nehézségek árán, de igyekeztünk globális szinten lépéseket foganatosítani a további felmelegedés ellen, és aztán Brüsszelben több ezer kilométer távolságra úgy tűnik, hogy visszafelé kívánunk haladni. Azonban hagy legyek optimista. Szeretném, hogy és a parlamentben valószínűleg támogatást kapnak az én frakciómtól, de azt hallottam, hogy a cirkuláris gazdaság és a levegőtisztasági csomagra vonatkozóan új javarkodási javaslatot várhatunk, vagy az eddigit módosítani kívánják. Azaz más szóval, a javaslatok nem kerültek le az asztalról, hanem márciusban, 2015-ben új javaslatot fogunk látni a levegő minőségére vonatkozóan, illetve a cirkuláris gazdaságra vonatkozóan. A kérdésem tehát az, hogy ez így van-e, mert mi támogatjuk önöket, de ezt feltételekhez kötjük. Az ambiciózus célokat nem szabad csökkenteni az említett politikai területekre vonatkozóan, és 2015-ben kérem, hogy terjesszék elő javaslataikat, úgyhogy elkezdhessük a munkát, és megtehessünk mindent azért, hogy a gazdaságunk tényleg fenntartható módon fejlődjön tovább. Köszönöm. Juncker úr, én elolvastam a bizottság munkaprogramját, és tele van kérdőjelekkel. Nem tudom, hogy félre akart bennünket vezetni? Olyan programot terjesztett elő, amit motók a, motókra alapít, mindent újra terveznek, mindent újra kreálnak, miközben ugyanaz marad, minden marad a régiban. Bizonyára értik, hogyha visszatekintünk az előző bizottságra. Olyan szakpolitikákat alakítottak ki, amelyekkel az emberek elszegényedtek, és válság alakult ki. Ha ön az európai stratégiai beruházási programról beszél, milliárdos nagyságrendű beruházásról, eh, hát nem tudom, hogy ez nem neoliberális politikát eh, visz tovább. A központi eh, költségvetésből származik ennek a pénznek a nagy része, és el töredéke pedig tőkeáttételi hatásból monopóliumoknak a marmára hajtja majd csak a vizet, a nagy beruházókat hozza a helyzetbe. És a kérdés az, hogy a KKV-khoz egyáltalán eljut-e ez a pénz? És még egy szót, ha megengedi elnök úr. A szocialisták ön, az önök el, ellenében szavaztak, és elvették a szót a felszólalótól. Megadom, most pedig Tanya Fajónak a szót, tessék parancsoljam. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Sok millió európai van munkanélkül, és veszítette el megtakarításait. Dinamikus fiatal emberek nem találnak munkát, nem, ta, nem találják a jövőt, és a multinacionális szégek pedig arra koncentrálnak, hogy kiátszák az adórendszereket. Hogyha tehát Európában fel akarunk lépni az adóparadicsomok ellen, akkor és ez sikeres volna, ezer milliárd eurót megtakarítani, és ezt a fiatalok foglalkoztatására lehetne fordítani, a gazdaság fellendítésére lehetne fordítani. Úgy gondolom, hogy sokan közülünk és a széles nyilvánosság is úgy értelmezi, hogy az adóelkerülés és az adócsalás egész egyszerűen közteherviselés alól való kivonulás. A bizottság azt ígéri nekünk, hogy fellép az adó csalás ellen, ám a Európai Tanácsban, illetve az ECOFIN-ben ülő miniszterek gyakran nem volt elég hatékonyak. Egy olyan szabályrendszert kell bevezetni, amely valóban megakadályozza az kikerülést, és a költségvetés javára fordítja a befizetett adókat dinamikus és megbízható Európai Bizottságra van szükségünk. Az emberek azt várják az Európai Uniótól, hogy hinni lehessen benne, és hogy valóban az európai politika olyan lendületet adjon a közös Európának, mint tíz évvel ezelőtt. Ezt kell megtanulnunk a múltból, és ezzel a lendülettel kell fellépnünk az adócsalás és az adóelkerülés ellen, Egyszerűen szolidáris fellépésre van szükség többek között a bevándorlási politika területén. Meggyőződéses európaiként ezt kérem. Eferics képviselő tesz felé kékkártyás kérdést Fajon asszonynak, elfogadjam. Igen, köszönöm szépen. Egyetérte velem a foci metaforámmal, úgy gondolom, hogy a focit akkor játszák a legjobban, hogyha a bíró nem avatkozik nagyon bele a játékba, figyelje arra, hogy ne csaljanak, de nem fújogatja a sípját fél percentem és ilyen módon egy csodálatos ötös játékot játszanak a füvön, a pöttyössel, melyet a hálóba próbálnak bevarázsolni. Um, az én választókerületem foci csapata is így játszik, egyetért azzal, hogy a foci egy ilyen játék, és egyetért a metaforával. Ö, parancsoljon, nos, hát azt tudom mondani erre, kedves kollégam, hogy nem vagyok benne biztos, hogy metaforát jól értettem. Én nem vagyok egy foci rajongó, de azt gondolom, hogy a sport nagyon szép, az embereket összekapcsolja, összeköti, és azt szeretném, hogy Európában nagyon sok sport pillanatot éljünk meg, a metaforáját pedig eh, értem, eh, hiszen a gazdaságban a munkahelyteremtés nagyon fontos. Tang, olka Köszönjük. Most Tang úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A jó focihoz tényleg az esélyegyenlőségre is szükség van. A bizottság politikai szempontból is ambiciózus kíván lenni, és ez dicséretes is, hiszen erre szükség van, hiszen Európa így tudja kihasználni a az esélyeket. 2015-ben nem tudom, hogy látni fogjuk-e, mert nem csapódik le a munkaprogramban ez az ambíciózus eltökéltség. Első pont, better regulation, jobb jogalkotás. Ez nem merülhet ki abban, hogy csak a szabályokról vitázunk. A jobb jogalkotás arról is szól, hogy Európában olyan nyelvet beszélünk, amit mindenki ért. A környezetvédelmi jogalkotásra azért van szükség, hogy a fenntartható gazdaság valóban testet ölthessen. Örülök, hogy várhatjuk az új javaslatokat a jobb levegőminőségre vonatkozóan és a cirkulális gazdaságra vonatkozóan. Második megjegyzés. A LuxLeaks azt mutatta, hogy eh, az európai adózási politika rossz irányba halad. Most látunk egy új tervet, illetve hát várjuk az új tervet, hogy nagyobb legyen a transzparencia, legyenek fekete listák, amelyen szerepelnek a vétkes eh, vállalkozások, és még több szabályozásra is szükség van hogy az egyoldalú eh, adó konstruktumokat eltöntessük. Aztán Jean-Claude Juncker harmadsorban azt ígérte, hogy a szociális politikában hármas A besorolást kapnak azok az országok, amelyek azt megérdemlik, de ez nem fog működni az egységes szabályozás nélkül. Erről meg nem hallottunk semmit. Köszönöm szépen, most Aréna asszony következik másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Önök azt mondták, hogy a bizottságnak a lényegre kell koncentrálnia. A szociális védelem számomra Európában egy alapvető jog. A munkaprogramban önök a szociális dömpingről is beszélnek, a munkavállalók mobilitásáról, illetve a visszaélések elleni küzdelemről. De a szociális dömping az másról is szól. Ez nem más, mint az európai szociális rendszer elleni támadás, a munkavállalók versenyeztetése a legjobban védett munkavállalók végzik végül az utcán, akik pedig nem élveznek védelmet, azokat kizsákmányolják. A munkavállalók jogait tiszteletben kellene tartani, de amelyik kisvállalkozás az ezt megteszi, az csődbe megy. A bizottságot nem azért választották meg, hogy tönkretegye az európai kisvállalkozókat. Ezért a a kiküldetésről szóló irányelvet felül kellene vizsgálni. A második pont a szülési szabadságot illeti, erről beszéltünk már, és én örömmel látom, hogy a bizottság végre beszélni fog erről. Azt szeretném elmondani, hogy 6 hónap az nem egy olyan hosszú idő, egy terhesség 9 hónapig tart, és időt kellene hagynunk magunknak, hogy megtaláljuk a megoldást. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Köszönöm. Most pedig új helyi képviselő kapszót parancsoljon. Mikrofon kérünk. Sorry. Elnök úr, alelnök úr, én nagy reményekkel szavaztam meg az önök bizottságát néhány héttel ezelőtt, mert elhittem azt, hogy a gazdaság beindtását az európai versenyképesség eh, erőstését eh, a munkanélküliség felszámolását fogja szolgálni a program tudják önök hogy melyik az az ágazat amelyik a harmadik legnagyobb európában amelyik twenty millió embert foglalkoztat? amelyik a legtöbb kkv nak ad feladatot lehetőséget mozgásteret ez a turizmus. és a turizmus nem került be a programtervbe mint szó sem szerepel. én tudom hogy jogalkotási szempontból nincs hozzá sok közünk de hogyha egy egységes európáról egy versenyképes európáról beszélünk akkor nem felejthetjük el ha meg akarjuk oldani az ifjúsági munkanélküliség problémáját akkor ehhez az ágazathoz kell forduljunk. látnunk kell azt hogy a világ turisztikai bevételének fifty a itt keletkezik európában európában miért nem foglalkoznak vele? én felajánlom segtő szándékomat a közlekedési és turizmus bizottság alelnökeként korábbi magyar turisztikai szakállamtitkárként illetve a turisztikai bizottság otthoni elnökeként több mint száz képviselőtársunk jelentkezett be a most megalakuló turizmusintegrumba segteni fogunk de legyünk együttműködő partnerek kerüljön vissza a turizmus a megérdemelt helyére. és van még egy megjegyzésem magyarként én levelet rtam múlt héten önnek juncker úr amelyben az egyik biztosának az etikai kódexet megsértő egy választási kampányban való otthoni politikai szerepvállalásával kapcsolatban tettem fel kérdést. ehhez képest öntől választ nem kaptam kaptam viszont a szóvivőjétől egy meglehetősen felhábortó egyszerű mti a magyar távirati irodának kiadott közleményt. kérem hogy vegyük egymást komolyan szakmai kérdésekben is és a politikai intézményi együttműködés kérdésében is. köszönöm szépen elnök úr! köszönöm szépen ezzel pedig lezárjuk a bejelentett felszólalók körét de a szokásos spontán felszólalások körét még megtartjuk több mint két tucat, azaz 24-nél is több eh, képviselő jelentkezett spontán felszólalóként, jelentkeztek spontán módon a spontán felszólalásra. Igyekszem tehát a lehető legigazságosabban elosztani a felszólalások idejét a frakciók között. Felsorolom azokat, akik szót kapnak a Catch the Eye körében. Nyolcan kapnak szót, ők azok. Mr. Szekirski, mr tarabella mr serra santos eh, mr marias notis eh, mr faria mr senra rodriguez eh, and mr castaldo. This may come in different order, but these are the names who... Lehet, hogy más sorrendben, de ők kapják meg a szót. Lavia képviselő parancsoljon. Can I Rodriguez. Rodriguez asszony, tessék. Right. Please. Nem, mégiscsak akkor Lavia képviselő. E, Juncker elnök úr és Timmermans alelnökök. A Környezetvédelmi Szakbizottság elnökeként és minden koordinátor nevében jelzem mély elégedetlenségünket, hogy visszavonták a körkörös gazdaság és a tiszta levegő kezdeményezésről szóló csomagot. Meghallgattuk az önök észrevételét, és hallottuk, hogy milyen javító lépéseket tesznek, de kíváncsiak vagyunk, hogyan akarják ezt a csomagot javítani, és nagyon örülnénk, hogyha elmagyaráznák, hogy mit szeretnének javítani ebben a csomagban, ezt nagyra értékelnénk. Alelnök úr, meghívtok a Környezetvédelmi Bizottságba, mégpedig többször is, és továbbra is várjuk, hogy ellátogasson hozzánk. Teljesen világos, hogy nálunk el kell magyarázni, hogy miért, és igazolni kell, hogy miért vonták vissza a csomagot, az nem magyarázat, hogy az intézmények között nem lehet megállapodásra jutni, hiszen még nem is volt lehetőségünk arra, hogy megvizsgáljuk ezt az anyagot. Ilyen módon azt kell, hogy mondjam, hogy nevetséges ez az érv. Köszönöm szépen, most pedig Tarabella képviselő kap szót. Köszönöm, elnök úr. Két órás vita után már ideje beszélni a mezőgazdaságról és annak az európai költségvetésben betöltött szerepéről. A bizottság már megkezdte az ezzel kapcsolatos munkát a friss gyümölcsök és zöldségek osztogatásával kapcsolatban az iskolákban. Ezzel hozzáférhetőbbé válhatna az európai mezőgazdaság, és információkat is terjeszthetnénk. Én voltam az előadója ennek a témának, sajnos a fordításban elveszett ez az, ezért pontosításra volt szükség. A biogazdáknak nagyobb védelemre van szükségük, ugyanis Európában 30%-ot importálunk a biotermékek közül, és ezért a szabály, az ezzel kapcsolatos szabálytervezetet vissza kell vonni. Szeretném megkérdezni, hogy mi a szándéka a bizottságnak ezzel kapcsolatban. Egy egyértelmű segítség lenne ez a mezőgazdaságnak, amelynek arra nagyon is szüksége van. Köszönjük szépen! Maria a következő hozzászóló. Juncker úr, megdöbbentem, hogy itt, itt találtam önt, azt hittem, hogy Aténba ment, hiszen ott vannak az ön támogatói és barátai. Moszkovici urat küldte Görögországba, és ő bizony elrontotta. Ön kifejezte az ön politikai szimpátiáját az ön konkrét ismerősei politikusok iránt. Az általános választások zajlanak majd Görögországban. Mit gondol ön, Juncker úr, kicsoda ön Atén kormányzója? Talán kiadott önnek jogot arra, hogy beavatkozzon Görögország belügyeibe. Ön a bizottság elnöke, vagy a hitelezők képviselője. Kérem Juncker úr, hogy fékezze magát, és legyen semleges, ugyanis a szerződések értelmében ezt kell tennie önnek döntenie kell, ki kell innia a keserű poharat, ön és az ön görög barátai meg fogják kapni a görög polgárok üzenetét a következő választáson. Köszönöm. Köszönöm, megadom a következő felszólalónak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt elnök úr és alelnök úr. A 2015-ös bizottsági munkaprogramról cserélünk eszmét, Önök például a körkörös gazdaságra vonatkozó csomagot és, az égha, és a levegő minőségi csomagot visszavonták. Hogyan tehették ezt meg? Hiszen vannak olyan irányelvek, amelyek az, a levegő szennyezést 70%-kal irányozzák elő csökkenteni, ezen felül a körkörös gazdaságra is iránymutatások érvényesek, hogy tehették meg, hogy ezt visszavonják, és hogyan döntöttek erről? Minden bizonyal tudják, hogy vannak tagállamok, többek között Németország vagy Franciaország, amelyek ugyanakkor a, ezen irányelvekben foglaltak mellett, illetve irányelv tervezetekben foglaltak mellett sikra szállnak. Hogyan látják ezt a kérdést? Hiszen úgy tűnik, hogy Timmermans úr és a környezetvédelmi biztos között felszültség jön létre. Köszönöm szépen! Most pedig Rodríguez asszony kap szót. Gracias, presidente. Köszönöm, elnök úr. Juncker úr a nők egyharmadát bántalmazzák férfiak az életük során, és 2015-re azt kellene kitűznie maga elé, hogy ezzel nem fellépjem a halászat az egyik pillére az élelmiszer ellátásnak, és ezzel kapcsolatban sem láttam semmit. A kis és középvállalkozásokkal kapcsolatban nulla, a szegénység, az éhezés, a társadalmi kirekesztés, ezzel kapcsolatban sem szerepelt semmi a prioritások között. A lakhatáshoz való hozzáférés, vagyis annak megakadályozása, hogy emberek kerüljenek az utcára, az sem szerepel az ön prioritásai között, és nem beszélnek a rossz minőségű munkahelyekről sem, a szociális jogok megnyírbálásáról, amelyek egyre inkább bekövetkeznek. A privatizációról sincs szó az alapvető közszolgáltatások, például az oktatás és az egészségügy területén. Ha ezek kívül esnek az önök prioritásain, akkor valóban erről van szó, vagy csak elfelejtette őket? Kastáldó képviselő. Anni fa un grande uomo, Paolo Borsellino. Paolo Borsellino néhány évvel ezelőtt azt mondta, hogy a politika meg a maffia ugyanazon terület ellenőrzéséért küzd, vagy háborúban vannak, vagy megállapodnak. Nos, úgy gondolom, hogy Rómában megállapodásra jutottak, és drámai következményei voltak ennek. 27 embert letartóztattak, um, újságírók, uh, vállalkozók, politikusok vannak közöttük. Ez a tőke uralma, ez a fekete uralom, amely a maffia és a politika házasságából jön létre. Mit tervezön tenni? Juncker úr annak érdekében, hogy a pénzmosást és a bűnözést megakadályozza. Mit tesz annak érdekében tenni, hogy ilyen bűnszövetség mértékben elkövetett cselekményeket elkövessenek. Mit tesz annak érdekében tenni, hogy megakadályozza a pénzmosást, a csalást, a rablást, amely végezetül elhiteleníti minnyájunk életét, és minnyájunk veszít ezzel? nem mondhatjuk azt, hogy nem tehetünk semmit, az európai intézményeknek nem szabad uh, hallgatniuk, mert ez a maffia csöngye. Köszönöm, Szikerszki képviselő pominę pochwały i podziękowania. wiceprzewodniczący timmermans powiedział Timmermans alelnök úr azt mondta, hogy lehet, hogy most valamit nem veszünk napirendre, de ez nem jelenti azt, hogy ez ne volna fontos. És ez igaz kell, hogy legyen a 2015-ös bizottsági munkatervre. Ám, hogyha nem nézünk szembe egyes problémákkal, Soha nem fogjuk tudni őket megoldani. Európában 2014-et írunk, és hatalmas problémák tornyosulnak minnyájunk előtt, és az Európai Unió ellen előtt, és az intézmények előtt is. Milyen kérdésekre gondolok? Az orosz embargóra. A tejkvóta kivezetése után a tej eh, ágazat súlyos problémájára vagy gondolok az élelmiszer ellátás, illetve a szegényeknek élelmiszerhez való juttatás kérdésére. Nagyon nehéz, súlyos szakpolitikai kérdések ezek, például az iskolatei program akadályukba ütközik, már pedig a legszegényebbek számára ez nagyon fontos, ráadásul a tejpiac számára is nagyon fontos ez az intézkedés. Elvették a felszólalótól a mikrofont, most pedig Santos képviselő kap szól. Köszönöm szépen, bizottsági elnök úr, alelnök úr, elnök úr. Még egyszer felszólítom az Európai Bizottságot, hogy a tej ágazatban preventív lépéseket tegyen. 2015-ben kivezetik a tej öm, kvótát, és ez pedig oda vezet, hogy nagyon lesz az ár ingadozás a tejpiacon, főleg azokon a területeken veszélyes ez, ahol öm, más termelés nincs, mint a tejtermelés. Az azori szigetekről jövök, ahol a gazdaság bevételeinek 30%-át abból, százalék abból származik, hogy öm, a tejet öm, szállítjuk Portugáliába. Komoly beruházásokat tettünk ebbe az ágazatba, ezért felszólítom az Európai Bizottságot, hogy keressen megoldást e piac szabályozására. Megengedhetetlen, hogy a tejtermelők el lehetetlenedjenek az azori szigeteken, és hogy a beruházásaik füstbe menjenek, füstbe ment tervé váljanak. Nagyon fontos tehát, hogy olyan intézkedéseket tegyenek, amelyek nem csak a tejpiacot szolgálják, hanem például a tengeri környezeti eh, tetti szolgálják. Köszönöm, most pedig Timmermans alelnöknek adom meg a szót, aki a jobb szagályozásért felelős. A mi házszabályunk alapján 5 percet kapott, és ez egy nagy lehetőség önnek, hogy betartsa a jó szabályozáshoz való eh, kötelmet. Köszönöm szépen, nagyszerű, hogy meghallgathatom önöket is anélkül, hogy azt gondoljam, hogy itt tagállamokat ostorozna, új szerepkörök kerültek itt kiosztásra, de akkor gyors leszek. Hát az Európai Parlamenten belül viszonylag kevés a tapasztalatom, de gyorsan tanulok. Sokáig voltam parlamenti képviselő, hatszor választottak be, és hát akkor azért hozzászokik az ember, egy nemzeti parlamentben hogy folyik a munka, most pedig megszokom majd, hogy az Európai Parlamentben hogyan dolgoznak, és ez más. Először is szerettem volna Farázs úrnak is válaszolni, de nem tudta megválni a vér, válaszomat. És ehhez nem szoktam még hozzá egy parlamenti vita során, de hát úgy tűnik, hogy itt így zajlik az élet. A múlt héten kiszivárgott egy dokumentum, és eléggé feldúlt bennünket ez Juncker biztos úrral, bizottsági elnök úrral, és hát ez egy óriási felzúdulást kelt a médiában, majd pedig önök, az önök körében is felzúdulást kelt. És én a saját tapasztalataimra hagyatkozva arra jutottam, hogy erre nem reagálok. Nem így fogunk eljárni, más a csapás irányunk, politikai döntést fogunk hozni arra vonatkozóan, hogyan is kívánunk dolgozni. De a parlament nem így járt el. Mert én úgy gondoltam, hogy nekem kell a parlament előtt beszámolnom a munkaprogramról, nem pedig a média előtt beszámolni. Tehát legalább egy késsel a hátamban kell politizálnom, vagy fellépnem, mert önök itt egy kiszivárgott dokumentumra hivatkozva tárgyalnak mi itt kívánjuk bemutatni a programunkat, és ezt fogadják el, kérem önöktől, és hallgassanak meg engem, és arra reagáljanak, amit én mondok, nem pedig arra, amit olvastak egy kiszivárgott dokumentumon belül a e, sajtóban. Szerintem itt sokkal könnyebben tudnánk <laughs> együtt dolgozni, hogyha önök is meghallgatnának engem, sőt, egymást meghallgatjuk. Így gondoltuk el a munkát önökkel. És ahogyan elmondtam, nagyon világosan, a környezetre vonatkozóan, fenntartjuk a meglévő programok egyikét másikát, és a waste package-et, a hulladék csomagot egy kicsit átalakítjuk, figyelembe véve a cirkuláris gazdaságot, merítve abból, hogy a Juncker terv rengeteg pozitív hozatékkal bír majd ezekre nézve. Nem fogjuk tehát az ambícióinkat csökkenteni a tekintetben, hogy tisztább legyen a levegő Európában. Nyilván nem fogunk így lépni, de egyes javaslatokat, amelyek itt vannak az asztalon, módosítani fogunk, mert úgy véljük, hogy ezek vagy felesleges terheket jelentenek, és nem járulnak hozzá a jobb jogalkotáshoz, vagy a bizottságnak egyszerűen, mint független jogalkotó szerv felléphet így mind eh, eközben persze összehozva az intézményeket, hogy például a tiszta levegőről döntsünk. Ez a mi szerepünk, így definiáljuk. Azaz, nem akarjuk az ambícióinkat eh, csökkenteni. Ami a szociális ügyi kérdéseket illeti, nagyon fontosak ezek a kérdések számára, és igenis úgy gondoljuk, hogy előrébb lépünk, beszéltem is erről a munka eh, csomag kapcsán, a munkaerő mobilitását illetően sok a visszaélés azonban ezen a területen, és ez aláássa a szabad mozgást. Nyilván a munkavállalóknak szeretnénk lehetőséget biztosítani, hogy más tagállamban vállaljanak munkát. Erre lehetőséget kell teremteni számunkra. Hogyan? Hát úgy, hogy egy adatbázist kívánunk fenntartani, amelyet frissítünk, amelyben a társadalombiztosítás rögzítve van, ami nem ad lehetőséget a szabályokkal való visszaélésre, és ahogyan be is jelentettük, egy célzott felülvizsgálattal is élni fogunk a munkavállaló kiküldetési irányelvét illetően. Annak érdekében, hogy a szociális dömping az ne hatalmasodjon el, mert azért van ilyen, ezt ne hallgassuk el. Gondoljunk csak a közlekedési szállítmányozási ágazatra. Tehát ezek a terveink. Beszéltünk a nők helyzetéről is nem csupán arról beszélünk, hogy mi a morális szempontból helyes. És apaként én egyszerűen nem tudom elfogadni, hogy a két lányom rosszabb helyzettel indulnak a társadalomban vagy a munkaerőpiacon, mint a két fiam. Ez elfogadhatatlan. Az is világos azonban, hogy, hogy vannak gazdasági érvek, mert hogyha nem te, teremtünk egyenlő pályákat, egyenlő esélyeket a nők számára, akkor ártunk a gazdaságnak. Pragmatikusnak kell lennünk tehát e, e tekintetben. És ami az anyasági szabadságot illeti, illetve a védelmüket, Hát az egyes tagállamokban már rég túlhaladta a valóság ezeket a szabályokat, tehát nem kulloghatnak a jogszabályok a valóság mögött. Tehát javítani kívánjuk a helyzetet, ami azt jelenti, hogy ezen javaslat alapján fogunk eljárni. Mutathatnak önök is különböző eszközöket, de ha nem javítunk a nők helyzetén a munkaerőpiacon, akkor más kezdeményezéseket fogunk hozni, annak érdekében, hogy előrelépjünk. Ha Farázs úr is itt lenne még, akkor még egy dolgot mondtam volna, amiben egyetértek vele, és nagyszerű, hogy olyanról is vitázhatunk, amiben egyetértünk. Azt mondtam volna neki, hogy igaza van, amikor túl nagy a teher Európa szerte, a KKV-k nyakán és hogy tényleg lépnünk kell annak érdekében, hogy ezt csökkentsük, ezt a terhet. Ugyanis, hogyha ezt megtesszük, a KKV-k esetében, akkor ők nagyon gyorsan egy-két-három plusz embert fognak felvenni, amivel közvetlenül hozzájárulnak a munkanélküliség elleni harchoz. Tehát ebben a tekintetben egyszer végre úgy tűnik, hogy európai szellemű javaslatot terjesztett elő Farázs úr. Nem tudom, hogy ő így érzette, de azt gondolom, hogy a UKIP-től hát egyet s mást hallunk manapság. De ő is látja talán az, hogy hogyan lehet előre haladni, és hogyan építhetjük Európát. Még egy utolsó megjegyzés, hiszen nagyon sokan beszéltek önök erről. Nagyon sok a kérdés, nagyon sok a megoldani való pont, és pont azért, mert fontos, ez nem jelenti azt, hogy Európának nem kéne lépnie. Hogyha a munkaerőpiaci helyzetet javítani akarjuk, a szociális helyzetet javítani akarjuk a tagállamokban, az nem csak az EU-n múlik. Van szerepe az EU-nak, de ugyanolyan fontos, hogy a tagállamok saját lépéseket is tegyenek előre. Ezért javaslom azt, hogy a bizottság és az Európai Parlament extra erőfeszítéssel vonja be a tanácsot is ezekbe a tárgyalásokba mert nagyon sok kérdés a tagállamokban dől el, és őket a tanácson belül képviselik, tehát őket is be kell ültetni a hajóba, ha ezeket a lépéseket közösen meg akarjuk tenni előre. A bizottság előkészítette a munkaprogramot, bemutattuk önöknek itt ma, és ami engem illet, ez a nyitánya egy pár beszédnek, nem az utolsó szava a bizottságnak, hajlandóak vagyunk önöket meghallgatni, készek vagyunk erre, és nyilván amellett kötelezzük el magunkat, hogy teljesítményt is felmutassunk, erről pedig beszámolunk, és bízunk az önök bizalmában is. Köszönöm. Uh, President Juncker, please. Köszönöm a vita lezárásaképpen Juncker elnök kapszult. Elnök úr, tisztelt képviselő, hölgyek és urak, először is azt szeretném elmondani, hogy mostantól másképp kell csinálnunk a dolgokat. A bizottság elnökeinek ülésén Az elnökök konferenciáján részt vettem ma, és úgy láttam, hogy ott is ugyanez a szellemiség uralkodik. Harmadszor bemutattam önöknek a munkaprogramunkat, a sajtónak is bemutattam. It is not uh, appropriate behavior in azt hiszem, hogy ez nem megfelelő viselkedés. A parlamentben kérem, hogy vigyék ki ezt a molinót. Juncker úr, kérem, folytassa. Értem én a beszédet is, nem, nem muszáj zászlókat ö, aggatni az orrom elé. Euh, Azt szeretném mondani, hogy az elnökök konferenciájával szeretnék egy ülést tartani a, a munkamódszerünkről, és megvitatni a ö, munkaprogramot. Ez a mai vita ö, számomra is, és az önök számára is ö, eléggé ö, frusztráló volt, hiszen ö, megváltoznak a szabályok, és ilyenkor a viselkedésünkön is módosítani kell. Egyes dolgokra szeretnék visszatérni és pontosítani azt. Mi meghallgatjuk a parlamentet és a tanácsot is, de azt hiszem, hogy az intézményközi működésnek ezt a sajátosságát senki nem emelte ki. Tehát mi egy kezdeményezés listát készítettünk el, és ezek közül valamennyi terv vagy a parlament negatív hozzáállásán bukott el, vagy valami máson is, ilyenkor ezeket egyszerűen ki kell dobni. Voltak olyan elemek a, a programban, amely ennek a parlamentnek az ellenállása miatt bukott el. De ha azt mondjuk, hogy minden benne marad a programban, még az is, amit önök elutasítottak, akkor úgy folytatjuk ahogy eddig tettük, lehet, hogy akkor többet érnénk el, de mi azt szeretnénk tenni, amit megígértünk a parlamentnek, és megígértük, hogy be fogunk mutatni egy 2015-ös munkaprogramot, illetve 2016-ra is készítünk majd egy ilyet. Az adóügyről már mindent elmondtak, A, a választási kampány alatt is elhangzott már ez. Aztán sokat beszéltünk még az átláthatóságról. Szerintem ez egy olyan hívó szó, ami nagyon gyakran elhangzik itt a parlamentben. A bizottság belső átláthatóságával kapcsolatban készült ez egy javaslat, tehát a biztosok, a biztosok kabinetjei és a főigazgatók kötelesek beszámolni arról, hogy milyen munkát végeztek, és kikkel találkoztak ennek keretében. De sosem hallottam, hogy a parlament hasonlóra törekedne. Ezt tegyék meg, tegyék meg önök is. Akár holnap is szavazhatnak arról, hogy pontosan ugyanazt meg fogják tenni, amit a bizottság is vállalt. Aztán pedig Görögország. Én nem értek görögül, tehát nem tudom, hogy mi jelent meg a görög sajtóban. De uh, itt a szélsőségesekről beszélünk, ne védjék meg a szélső jobbot. Én nem igazán értem, hogy a, a, a baloldal miért mondja azt, hogy én a szélsőjobbot pártolom, én gyűlölöm őket, én nem bírom elviselni a szélsőjobbot. Én vagyok a bizottság elnöke, de ez nem jelenti azt, hogy engem most kilúgoztak, csak azért, hogy most Strasbourgba jöttem. Nekem továbbra is megvan a meggyőződésem. És az európai politikai vita továbbra is szerepet fog játszani, hiszen Európa egy politikai konstrukció. I will convey your concerns about the... Uh, az parlament elnökségének és az elnökök értekezletének átadom az ön üzenetét a parlament munkamódszereiről és átláthatóságáról. Ezzel most uh, ezt a napi rendi pontot le, lezárjuk. Thank you, colleagues. Kedves kollégáim, köszönöm szépen. Köszönjük Juncker bizottsági elnöknek. Most pedig folytatjuk a költségvetési vitát. Előtt azonban három közlendőm van. Egyrészt az INTA bizottságáról, hogy bizottság felvetéséről, hogy nem akadályoz a delegált jogi aktust, tehát a 24 órás határidőben nem fogalmaztak meg egy eh, ellenvetést, és ilyen módon a 105-ös eh, házszabálycik 6. Eh, bekezdése alapján az ajánlást elfogadják, és ez holnaptól megjelenik a honlapon. Tájékoztatom a tisztelt házat, hogy a 230-es, 231-es cikk, házszabálycikk 4.